módosító az Intától EU politika, koherencia, a felül, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es módosító intától mellette. Ellene. Elfogadva. 12-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Szobai módosító 1-es. Keller úrtól mellette. Ellene. Elfogadva. 2-es szobagymódosító Keller úrtól mellette. Nem. A szóbeli ellen elemetésünk van, akkor nem lehet. Hármas módosító, szóbeli módosító, hasonlóképpen elemetés, akkor nem lehet szavazni. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító. A szociálisták és a demokraták önszavazást kérnek. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész. Ki van mellette? Ellene elutasítva. 28-as ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítva. Harmincas mellett ellen tartózkodás elfogadva. 9-es intatól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Első kompromisszum mellette ellene tartózkodás ezt talán ellenőrizni kell. Akkor, akkor újra számolnánk. Első kompromisszum mellette. Ellene. 12.9 elfogadva. Újra ellenőrizzük? Igen, újra ellenőrizzük. Mellette. 12 mellette. Nem 13. Ellene. Tizenhárom, tíz elfogadva. Harmincegy. Ogafogyott, harminckettes. Visszavonták második kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as oka fogyott. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ö, négyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os okafogyat, 37-es mellette ellene ellenőrizni kell mellette 13. Ellene. Tizenegy. Elfogadva. 38 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös szóbeli módosító mellett. Ellene. ugyanaz a többség elfogadva. 39-es, okafogyott 40-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 41-es, visszavonva 6. szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42-es Tolja asszonytól mellette. Ellene. 14 tizenegy arányban elfogadva. Hetedik szóberi módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43-as okafogyott. Harmadik kompromisszum Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 44 okafogyott, 45 mellett, ellen tartózkodik, elfogadva. Nyolcadik szóbeli módosító mellett. Akkor nem. Kilences ellenvetés 46-os módosító mellette ellene elfogadva. 47-es módosító mellette ellene elfogadva. Negyedik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 48 mellett, okafogyott 49, úgy szintén az 53-as következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötödik kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54. ki van mellette, nem, közvetlen az 58-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 59, visszavonva, ha, vagy ö, okafogyott 60 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Van egy nyelvi módosítás, nincs szavazás, 61 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es módosító okafogyott 63-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, tizedik szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64-es módosító, okafogyott tizedik bekezdés, külön szavazás, szocialisták vannak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es szóbeli módosító. Mellette ellenvetése? Ellenvetése van? So we don't take it. Akkor nem szavazunk. 65-ös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 66-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 68-as mellette Ki van mellette, a 68. módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 69, 70, 71, azt javasolom, hogy egybe vegyünk, egybe ki támogatja, van ellene, tartózkodás, elfogadva, 72-es módosító, mellette, ellene, elfogadva. 12-es szóbeli módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 73-as mellette, nem, okafogyott. 7. kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-nél a fogyott. E, akkor részenkénti szavazás a zöldek kérték. Inta egyes, első rész. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt ellenőrizni kell. Ki támogatja? Ellene? Úgy tűnik, hogy elfogadva. Második rész mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítva. Inta második módosítója, részenkézi szavazás első rész ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva a második rész, ki van mellette? Ellene? Elfogadva. 13-as szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő okafogyott, int a nyolcas módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 75-öst visszavonták, 76-os ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 77-es okafogyott, Inta 19-es, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 78-as, ki támogatja, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 80-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadva. 81 visszavonva, 82 mellett, ellen, elfogadva. Inta 5-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Inta hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Inta hét mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es Inta, ki támogatja, ki van ellene, Elfogadva. 83-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84-es, ki támogatja, ellene, tartózkodás elutasítva. Inta 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Inta 14 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Inta 15 mellette tartózkodás nem, bocsánat, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 85 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodás elfogadva 89 mellette, ellene elutasítva 90, okafogyott 91-es és 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 93, okafogyott 94, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Inta 16-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Inta 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Inta 18 blokkban lenne a 24-ig, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Akkor közvetlenül a 96-os következik, mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ki van a nyolcas kompromisszum mellett? Még egyszer. Ellene tartózkodás elfogadva. A következő, a 9-es kompromisszum mellette ellene, még egyszer, bocsánat, ellene tartózkodás elfogadva. Százas módosító. Nem, okafogyott. Közvetlenül a 103-as következik. Ki támogatja, ellenzi. Tartózkodás elfogadva. 104 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Elutasítva. Tízes kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Elfogadva. 105-ös, okafogyat 106-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva közvetlenül az 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es, nem, 14-es e, szobai módosító mellette, 14-es szobeli módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadva. 112-es módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem elfogadva. 112-es mellett újra. Tizenegy. nem 12 ellene, 11. 12-11 arányban. Tehát újra kellene számolni az ellen szavazatokat. Ellene ki van. 13, 12, elutasítva. 113-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 114-es. Mellette. Ellene. Elfogadva. 115-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 116-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 118 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Százhúszas mellette ellene elfogadva. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 11-es okafogyott, 13-as Görensz úr csinálta mellette, ellene 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett, ellen elfogadva. 16-os mellett elfogadva. 17 mellett ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítva 18-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadva. 19-es mellette ellene elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös szóbeli módosító, nincs ellenvetés, ki van mellette, ki van ellene, Tartózkodással utasítva, 22-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nem? Akkor ellenőrizzük. 22-es módosító mellett 22-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Uh, 24-es elfogadva 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva So would you like to take on blog? Blogban szeretnék? A végig? Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Most az egészről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen! So congratulations to the rapporteur. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Keller asszonynak. És akkor következzen a következő jelentés, Yeah, fine. So we go to the second report today. Nézzük tehát akkor a második jelentést, a jövőbeli politikai ö, fellépésekről. Éva Jolly a jelentéstevő, négyes módosító mellette. A következő jelentésről szavazunk, tehát négyes módosító mellette. Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazás az ötösről egyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, Igen, a heteshez van szóbeli módosító is mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes és kettes egy, együtt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas. Szóbeli módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig a vélemény módosított formájáról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. So, So now, now we So, we move on now on. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arra kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. So, the uh, colleagues, if uh, we can move on. Tisztelt uh, Hölgyeim és Uraim, akkor lépjünk tovább. A programozás demokratikus ellenőrzése fejlesztésre, fejlesztésre vonatkozó jogszabályok szerint. Az elmúlt hetekben a bizottságtól stratégiai anyagokat kaptunk, amelyek megvalósításra vonatkoznak ebben a témában. A munkacsoportok ezt felügyelték, most az A munkacsoporttal fogjuk kezdeni a vitát. Sajnos itt az illetékes nem, nem tudott eljönni. Noiser úr nevében rövid ismertetést szeretnék adni a Mongólia témájában. Az álmunkacsoport foglalkozott ezzel a témával március 23-án. Általában a kettes cselekvésről beszéltünk, 8 millió javasoltunk a mongol hatóságok számára az Európai Uniós standardok elérése érdekében ez egy közösségi támogatás, amely az együttműködés különböző területeire vonatkozik, például a kereskedelmi keret kialakítása, az integráció, a beruházás, a regionális integráció, és ide tartozik a technikai segítségnyújtás, illetve a megfelelő politikák kialakítása. Ezért a kettes cselekvés nem felelt meg teljes mértékben az, az ide tartozó rendeletnek. A munkacsoport ezért azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy ezt a tevékenységet, ezt a cselekvést módosítsa, annak érdekében, hogy megfeleljen az előírásoknak. Például a megfelelő információszolgáltatásra hívta fel a figyelmet. Felülvizsgálatra kerül majd sor, és figyelembe kell venni a mongóliai hatóságok ezzel kapcsolatos véleményét. Az A munkacsoport azt javasolja a DEVE bizottságnak, hogy ezt az átvizsgált, felüli felülvizsgált szöveget fogadja el, és a szociális, illetve gazdasági fejlesztést támogatni kell Mongóliában, illetve az egész világon. Az A munkacsoport végső javaslat tehát az, hogy ne ellenezzük a mongoliai anyagot. A rendelet 35-ös cikkeje értelmében. Now I, I will speak uh, on behalf of myself about uh, Philippines. A Fülöp-szigetek témájában ismét felülvizsgáltuk a, uh, ezt az anyagot március 23-án, a félidős jelentést, és ez a felülvizsgált anyag két agályra is választ ad. Megfelel a rendelet előírásainak, illetve a milleniumi fejlesztési céloknak. A következő pontokra tértünk ki. Először is, ahogy az oktatási eh, szektor miért maradt ki az anyagból, pedig az egészségi ágazatba, az egészségügyből az oktatásra forrásokat, oktatásba forrásokat csoportosítottunk át. Az Európai Parlament aktívan részt vesz majd a béke tárgyalásokban, illetve a harmadik pont, konzultációkat kell folytatni az érdekelt felekkel a félidős áttekintés összeállításában még mindig nem egyértelmű, és nem, nincs egyensúlyban a finanszírozás az alapvető egészségügyi szolgáltatások területén, és az egészségügyi finanszírozás az oktatás kárára történik. Az Európai Parlamentnek figyelemmel kell követnie ezt a, ezt a helyzetet, különösen a különösen az alapszintű oktatásra fordított összegek, összegeket. Másodszorban a béketárgyalásokat illetően további tájékoztatást kértünk. Ami a konzultációt illeti, nagyon jó a párbeszéd az ILO, az UNICEF-fel együtt. Az Európai Uniós Bizottság március 23-án beszámolt arról, hogy helyi szinten milyen konzultációra került sor. A munkacsoport hangsúlyozza, hogy oda kell figyelni a korrupcióra, hiszen a konzultációban résztvevő nemzeti képviselők erre hívták fel a figyelmet oda kell figyelni a választások környékén, a választások eredményeképpen kialakult helyzetre, hogy ne elkerüljük a terrorizmust, illetve a terrorista cselekmények lehetőségét. Szintén a rendelet 35. cikkejére hivatkozva. Tisztelt kollégák, hogyha egyetértenek a Kérdezem, hogy egyetértenek-e az álmunkacsoport javaslataival a Mongólia és Fülöp-szigetek esetében, hogyha ez így van, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket az ajánlásokat. És ezeket lezárjuk, lezárjuk a felülvizsgálati határidőt is. Most pedig a Laos témájában az illetékes képviselőnek adom meg a szót. Harus, for Laos. Thank you very much. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az munkacsoport a stratégiai dokumentum és a félidős felvizsgálat témájában március 23-án beszélt erről. A 2008-as laoszi együttműködésről eh, megállapítottuk, hogy a költségvetési támogatással sokat segítettünk. A munkacsoport tá- pozitívan értékelt az Európai Bizottság ezirányú intézkedéseit is. A finanszírozást Laos akkor kapja meg, hogyha az oktatás és egészségügy terén a javulást tud felmutatni a munkacsoport. Azt állapította meg, hogy a civil szervezetek bevonása még mindig eh, problémás Laosban. A félidős felülvizsgálat iránymutatásokat és eljárásokat nem fektetett le a gyerekmunka visszaszorítása érdekében. A munkacsoport további információt kért annak érdekében, hogy tisztán lássuk, hogy a terület, Beosz területének mely százaléka biztonságos, és mely százalékán vannak még fel, rob, fel nem robbant lőszerek, bombák az Európai Bizottság válaszolt a kérdéseinkre, és megfelelőnek tartjuk a bizottság válaszait, ezért az elmunkacsoport nincsen a stratégiai, Laoszi stratégiai dokumentum félidős ellen a 35-ös cikk értelmében. Köszönöm. Kedves kollégák, egyetértenek a az imént megfogalmazott ajánlásokkal? adopted by the committee and uh, I can also... Igen, akkor megállapítom ezeket az ajánlásokat, most pedig fordulok a B munkacsoporthoz. Kacsmerek úrnak adom meg a B munkacsoport, és Szeszuli úrnak a C munkacsoport nevében nem tudom, melyikőjük szeretne először hozzászólni. Mr. Deva, who is not... Deva úr helyét próbálom betölteni, aki nem tud sajnos ma itt lenni közöttünk. A B munkacsoport három félidős felvizsgálatról Sri Lanka, Maldív szigetek és Banglades témájában. Kezdjük az Bangladessel, a B munkacsoport. Elégedett a félidős felülvizsgálattal a hiányosságokat a 2007 és 13 időszak felénél vonatkozom, úgy tűnik, hogy figyelembe vették. A programok a legveszélyeztetebb társadalmi csoportokat célozzák a finanszírozással. Az élelmiszer és a benzin árak ingadozását is sikerült mérsékelni. a DC-ben lefektetett célokat többé-kevésbé elértük, a konzultáció az érintetekkel, beleértve a civil szervezeteket többé-kevésbé működött Bangladesben. A félidős felülvizsgálat megfelelően foglalkozik az oktatással, a pénzügyi gazdálkodással és a támogatások hatékony felhasználásával, azonban az élmiszerbiztonság céljára nem áll rendelkezésre megfelelő pénz, már pedig az élelmiszer biztonság kérdéseire fontosabb. Sajnálatos, hogy az élelmiszer hiány nyal nem tudnak megfelelően semmit sem kezdeni. Illetve a stratégiából hiányzik a menekült stratégia. Székhalatváltozás, illetve a nem esélyegyenlőség terén konkrét intézkedéseket nem találtunk. A stratégia ez idáig az exportágazatokra koncentrált, de a szegénység csökkentésének célját figyelembe véve, illetve a pénzügyi válság exportágazatokra kifejtett hatását figyelembe véve a nem exportorientált ágazatok támogatása is kívánatos, ezért a B munkacsoport azt javasolja, hogy ne ellen a szabizottságunk fogadja el. Tehát pozitív az ajánlásunk. Lássuk most a Maldív szigeteket. A munkacsoport nagyra értékeli azt a tényt, hogy a stratégiát a kormányzásra koncentrálták, ami az élelmiszer, a szá... kábítószerkereskedelem elleni harcot nagyban fogja segíteni. A munkacsoport azonban megjegyzi, hogy a rendelkezés álló források korlátosak 2011 és 2013 között mindösszesen 6 millió euró áll rendelkezésre. Figyelemmel követjük majd azonban, hogy a legfontosabb ágazatok, például az egészségügy és az oktatás, a, mm, hogyan alakul a kis támogatás tükrében, a civil társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel és a nemzeti parlamenttel megfelelő konzultációt nem futottak, azonban jó volt azt látni, hogy hogy az e, e, milleniumi fejlesztési célok mátrixát e, beépítették a stratégiába. A legfontosabb célzott ágazatok kompatibilisek ezzel, ezért a B munkacsoport pozitív ajánlást tesz a Maldival kötött CPC tekintetében, a harmadik pedig Sri Lanka. A félidős felülvizsgálat keretében megállapíthatjuk, hogy a legfrissebb fejleményeket is figyelembe vették a stratégia átalakításánál. két különböző forgatókönyvre eh, készült fel az Európai Unió, az egyik ezek közül politikai kibékélés és a kormányzat szerepállása pedig eh, béke és humanitárius válság mérsékelt mértékben. 60 millió euró a rendelkezésre 11 és 13 között, ebből 54 milliót irányítanak a stabilizációra, a fejlesztésre és az újjáépítésre. A fennmaradó 6 millió euró a jobb kormányzás és a kereskedelem között oszlik meg. A javasolt programok a szegénység csökkentésre koncentrálnak, ugyanakkor ez kihatossal lesz a programok nem jellegére is. politikai eh, mandátum az első forgatókönyv keretében az, amit hangsúlyozni kell, a második forgatókönyv pedig a legveszélyeztetebb közösségekre koncentrál majd. Ezért úgy tűnik, hogy a legfontosabb ágazatok a DCI-ben lefektetett célokkal összeegyeztethetőek, ezért pozitív az ajánlásunk a CS B eh, fogadjuk el. Köszönöm szépen, eh, Kasmarek eh, úr, hogyha van ezzel kapcsolatban megjegyzésük, akkor az ajánlások elfogadva, és a ö, határidőt is lezárom. Szeszfeli úr kap szót a C munkacsoport nevében. Mikrofonba kérjük, mikrofonba. Ez azért is van így, mert nagyon fontos hatékonyan eljárni, amikor támogatásról van szó ezt a nemzeti stratégiai dokumentum jó irányba mozította el. A munkacsoport értékeli, hogy Kuba érdeklődik a reaktiválás után. A stratégiai, nemzeti stratégiai dokumentumot az élelmiszerbiztonság környezet klímaváltozás, képzés, oktatás, tanulmány területén is kiterjed, és ez a kubai hatóságok prioritását tükrözi. Reméljük a kapcsolatok normalizálását és bilaterális kapcsolatok szerződésbe foglalását. Reméljük, hogy ezzel párhuzamosan zajló események ezt jól, jó irányba befolyásolják úgy látjuk, hogy az élelmiszerbiztonsági intézkedések, valamint más intézkedések megfelelnek a főbb követelményeknek, amelyeket a fejlesztési eszköz megfogalmaz. A munkacsoport értékeli, hogy a fenntartható környezetet megpróbálják biztosítani, de a klímaváltozás következményeinek ellen súlyozását is finanszírozni kell. Figyelembe kell venni a millenáris célokat a munkacsoport sanálkozását fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az egészségügyi mutatók rosszabbodtak. A HIV vírus prevalenciája egyre nagyobb, főleg a homoszexuális lakosság körében az orvosi ellátáshoz való hozzáférés nem teljes, például az utóbbi csoport A négy fő konklúziónk a következő. Öt év leállás után ez a dokumentum, ez a stratégiai dokumentum újraindítja a kapcsolatokat. Reméljük, hogy így is lesz. A munkacsoport tagjai értékelik az EU delegációnak kubai erőfeszítéseit, és úgy látja, hogy ezeket folytatni kell. Második pont. Értékeljük a bizottság kezdeményezését, hogy kulcsfontosságú területeken lépjen fel. A fejlesztés és támogatás ki kell terjedjen a legjobb gyakorlatok cseréjére, képzés, szakértői látogatások, és figyelembe kell venni a millenáris prioritásokat a bizottság új kezdeményezéseket kezdett az emberi jogok, a női jogok, szexuális jogok, kulturális jogok területén. Azt kéri a csoport, hogy más eszközöket is használjon a bizottság, amelyek szintén rendelkezésre állnak, és most következne a negyedik pont. Az erőfeszítései ellenére azt, erőfeszítések ellenére azt kéri a munkacsoport, hogy a főképviselő további értesítést adjon, többek között, hogy a Kubával foglalkozó állásfoglalás után hogyan alakul a helyzet. A, azt kéri a csoport, hogy a nemzeti stratégiai dokumentum ellen ne szálljunk fel egyet ért Szaszoni ajánlásaival, igen, akkor elfogadottnak tekintem, és lezárom a nomázási határidőt. Most pedig áttérünk a 14. pontra felhatalmazás a 2011 évi költségvetés revezetéről szóló három oldal egyeztetésre tesz Berman a ö, jelentéstevő. Ez az új Lisszaboni szabályok szerinti első költségvetés tervezett. Az állásfoglalásunk fontos, mert az Európai Parlament prioritásait ö, szabja ö, meg fontos, hogy a Deveszak Bizottság hallassa szavát ebben a folyamatban. E, raportőrünk e, Berman úr e, készített egy jelentést, hogy angol és franciául megkaptak, de sajnos nem volt idő más nyelvekre lefordítani. E-mailben el fogjuk küldeni, amint rendelkezésre áll a közvetési bizottság május 12-i határidővel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a módosítósok erőteljesen de május 3. Most pedig Berman a jelentésevő kap szót. Köszönöm szépen. Ahogyan helyesen elmondtuk, a költségvetés tervezete megszületett, és a háromoldalú megbeszélésekre júniusba kerül majd sor, a Költségvetési Bizottság pedig most a plenárisi állásfoglalást készíti elő. Megpróbáljuk érvényesíteni az akaratunkat az éghajlatváltozás, a gazdasági válság, a minimumi fejlesztési célok nem megfelelő úton haladnak, mindezek tükrében próbáljuk érvényesíteni az akaratunkat, és fontos szerepet betölteni ezen a területen. Remélem, hogy meg tudjuk győzni költségvetési kollégáinkat arról, hogy fogadják meg tanácsainkat jobban, mint a múltkor, amikor egyáltalán egyetlen egy ajánlásunkat sem fogadtak el. Nézzük az éghajlatváltozás első témánk. Az iparosodott országok okozták a, a éghajlatváltozást, és a szegény országok fizetik meg ennek az árát, mint egy 100 milliárd eurós számlát kell állniuk évente. Tehát üdvözlöm a gyorsított eljárásra vonatkozó csomagot, 2,4 milliárdos euró évente ez a csomag az éghajlatváltozás csökkentésére. Ez a semminél több azonban. Ez kiegészítés kell, hogy legyen, és nem lehet a jelenlegi fejlesztési költségvetésből kiemelni azt. A 2008-as élelmiszerválság eredményeképpen több mint egy milliárd éhező ember van a világon, és az egy milliárd eurós segélyre büszkék vagyunk, azonban sokkal többre van szükség. A mikrofinanszírozási rendszerek megfelelőek, azonban ennél többre van szükség az élelmiszer biztonság és az élelmiszer ellátás biztonsága területén. A 2009-2010-es költségvetésben támogatjuk ezeket az elképzeléseket, és hangsúlyoztuk, hogy továbbra is ezt kell folytatni, illetve ki kell egészíteni. A bizottságot arra szeretném ösztönözni, hogy a költségvetésben nagyobb prioritást kapjon a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés a fejlődő országokban, illetve a megtakarításhoz való hozzáférés, a biztosításokhoz, egészségbiztosításhoz való hozzáférés, illetve az általános biztosításokhoz való hozzáférés is. A DCI kérdésében kollégáimmal együtt ellenezzük azt, hogy a DCI-ban a szegénység csökkentésére szánt összegeket elszipkázzuk bármilyen más területre, akármilyen jogi háttérrel is öltöztetjük ezt föl. Ezért azt szeretnénk, hogyha az AKC banána, banán termelő országait, országainak a finanszírozási programját nem fogadnánk el az együttműködésre szükség van, de nem szabad itt a, az, a gazdag országokat támogatni. Ami a négyes headinget illeti, itt hiányz, hiányzanak a megfelelő erőforrások, azonban a tanás új kezdeményezésekkel rukkol elő időről időre, és ez nem fenntartható, hiszen, hiszen nincsenek meg a pénzügyi hátterei ezeknek az ambícióknak. Félelmeim szerint a fejlesztési politika fogja ennek a kárát megszenvedni, hogy egyre jobban burjánoznak, burjánzanak az új kezdeményezések. A bizottság a fejlesztési segélyt megpróbál megvalósítani, de egyre kevesebb személyzettel, és ezért szeretném, szeretném hangsúlyozni, hogy az administratív célokra folytott összegeket nem lehet csökkenteni, nem a bürokratikus mechanizmus szeretnénk megvédeni, hanem arra van szükség, hogy a terepen történő projektek, a, terepen, a projektek termék, területen történő, terepen történő megvalósítása valóban sikeres legyen. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, az eljárás egyszerűsítését kértem többször, azt kértem, hogy a segély kiszámítható legyen, és innovatív fejlesztés finanszírozási forrásokat próbáljuk meg biztosítani. Kíváncsi vagyok az önök véleményére is. A költségvetési tervezet ma született meg, tehát hogyha megnézzük a pontos számadatokat, akkor majd valószínűleg egy-két technikai jellegű módosító javaslatot is benyújthatunk, és ennek tükrében pontosítható lesz majd a szöveg. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Bermonz úr, és most pedig átadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Martin Peltman úrnak. Uh, thank you, uh, Madam Chairman, and thank you to... <laughs> Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is az érdekes szavait. Azt hiszem, hogy először is, hogy ő is elmondta, a költségvetés tervezet ma kerül nyilvánosságra, és ezzel együtt az intézményközi megállapodás működéséről is kiadunk. Tudtam, hogy ezt nem fogom tudni kiejteni. A jelentés többé-kevésbé elismeri a meglévő költségvetési eljárás hasznosságát, a több oldalú, több éves elnézést javítja magát a hozzászóló, pénzügyi keret egész jól működik. Úgy tűnik, hogy a négyes fejezet az mindig nehéz. Dió. Mert nem csak katasztrófákra, természeti katasztrófákra, hanem egyéb fejleményekre is valahogy reagálnunk kell. Fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Többé-kevésbé sikerült több eh, helyzetben is megfelelni a kihívásnak, de ahogy az előadó is említette, ez a háttere a munkánknak. A banán kiegészítő intézkedésekkel kapcsolatban például az átcsoportosítást kell megpróbálnia a bizottságnak az intézmény intézményközi megállapodás alapján, tehát itt részben rugalmasság árán tudunk felépni. A DC-vel kapcsolatos fenntartásokat tudjuk, de a plafonokat, az elfogadott plafonokat nem csökkentsük, sőt, több mint 400 millió euróval eh, bővítjük ki 2007 és 2013 között, e, tehát egyáltalán nem veszünk el ezekből a pénzekből. Sőt, 2007-et, hogyha összehasonlítjuk a záró évvel, akkor összesen majd egy 26%-os növekményt tapasztalhatunk. Tovább a mikrohitel és az élelmiszerellátás biztonságának témáira a kísérleti költségvetési sor alatti intézkedések 2009-ben nagyon hasznosak voltak, Palesztinában és Haitin tudtunk finanszírozni egy-egy projektet, bár a Haiti projekt érthető okoknál fogva kisütemet szenvedett. A 2010-es sort most ítéljük oda. Az élelmiszer kereten belül négy mikrohitel programot fogadtak el. Most a vidéki mikrofinanszírozást javítjuk az élelmiszerbiztonság, élelmiszerellátás biztonsága érdekében, tehát kísérleti, kísérleti sorra eh, az előkészítő intézkedéseken belül nincsen szükség. Erről természetesen az előadóval szívesen egyeztetek, fontosnak tartom, hogy ezt a részletes számok tükrében megbeszéljük, és külön köszönöm az ő szavait az adminisztratív hitelekkel kapcsolatban. A és tervezetben szereplő javaslatok szerintünk a hitelekre vonatkozóan reálisak, ezért köszönöm dicsérő szavaimat. Nem tudom, hogy köcsövetési főigazgatóságtól kollégám szeretne valamit hozzáfűzni. Le président Jacques Bontron. Jacques Bontron, köcsövetési DG. Bennington úrnak válaszolnék a, azzal kapcsolatban, hogy mit mondott a ö, finanszírozással kapcsolatban. Nyilvánvalóan a mostani ö, javaslat 2011-re kiegészítő, tehát komplementer ö, tavaly volt, tavaly is az volt, idén is az, és azt javasolja a bizottság, hogy addicionális, kiegészítő jellegű legyen három év alatt a 7,2 milliárdhoz a 250 millió az nyilvánvaló hozzájárulása, ami az élelmiszer biztonsággal illeti, elnök asszony, ugyanaz a megjegyzése, mint Pennington úrnak, ez a DCA-nak egy ö, olyan ö, ö, eleme, ami 30%-kal növekszik 2007 és 2013 között. A DCA-n belül a különböző sorok mind nőttek, és nőni is fognak a parlament és a tanács dönt így. Ami pedig a négyes rubrikát illeti, amely krónikusan alul ellátott, alul finanszírozott, nyilvánvaló, hogy ez az egyik bizottsági konklúzió, a 2011-es költségvetési tervezettel egy időben jött ki, ahogy Pennington úr is mondta. Ez indítja a budget review-ról a vitát. A bizottság fél évvel később tesz jelentést, és ezt a szöveg kimondja, a szöveg kimondja, hogy a plafont, a maximumot módosítani kell. Példának mondja ki a klímaváltozás elleni harcot. Ami az utolsó pontot illeti, ahogy Pennington úr mondta, az adminisztratív költségek, adminisztratív támogatási költségek. A bizottság a tavalyi költségvetési döntésre alapozott. Növeltük a kiadásokat az szerint, hogy mennyire nőttek a tervezési összegek. Ez teljesen összeegyezhető a tavalyi döntésekkel, illetve az összegek növekedésével, ennek arányában nőttek ezek. Más szektorokban, mint például a bővítési költségek, az adminisztratív költségek alacsonyabbak, a fele, vagy a harmada, mint a DCA-nál. Ez teljesen indokolt is, nem ugyanannyiba kerül Törökországban és Horvátországban egyrészt, Afrikában, Ázsiában másrészt. A bizottság megpróbál megfelelő jó egyensúlyt fenntartani, és úgy ez jó egyensúly. Nos, a jelentéstevőnek a rendelkezésre sére állunk, hogyha van további kérdés. Köszönöm. Thank you very much to the representative. Köszönjük a bizottság szakértőinek a bölcs szavakat. Fordulok a kollégákhoz. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Görenc úrnak természetesen van egy-két keresetlen szava. Madame la Présidente, Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2,4 milliárddal kapcsolatban van kérdésem, amely a klíma változásai elleni küzdelem összegével kapcsolatos. Mi a finanszírozása ennek az intézkedésnek? A bizottság szedi be, és a tagállamok finanszírozzák? Ebben az esetben plusz kérdéseim lesznek a plusz összegekkel kapcsolatban. So uh, talán először lássuk az összes kérdést. Uh, thank you, Madam Chair. Um, no... Köszönöm, elnök asszony. Most kérem, szúr, nincsen még, nincsenek még a, meg a jelenlegi pénzügyi rendeleten belül az eszközeink arra, hogy a tagállamoktól pénzt szedjünk be. A 2,4 milliárd az EU és a tagállamok által ígért összegek egészét jelenti, de nem hiszem, hogy a minden pénz a bizottságon keresztül jutna el a végcéljához. Görensz úr? Azt hiszem, hogy folytatni kell ezt a vitát a 2,4-ről. A jelentés azt mondja, hogy komplementár össze kell legyen. Mindig is ezt ismételtük, hogy tényleg plusz pénz legyen, és ne legyen meg az a csalbda, hogy a támogatás át címkézik. Ez az szükséges, hogy a bizottság elvégezze a feladatát. Ne legyen kételj. A tagállamoktól kapott pénz, tehát plusz pénz. A kérdés az, hogy a tagállamoktól jövő pénz nem olyan pénz, amit más fejlesztési céloktól vontak el, mert akkor az nem plusz pénz. Brüsszel azt kéri, hogy koherensek legyünk az EU-val szemben és a tagállamokkal szemben is. Ezért ez nagyon fontos kérdés. Ezt szeretném aláhúzni, mert Kopenhágában az Európai Unió igennel és nemmel válaszolt világosan arra, hogy ez plusz pénze. Azt hiszem, ezt a helyzetet tisztázni kell ahhoz, hogy világosan lássunk. Thank you very much, Mr. Görens. I now give... Köszönöm szépen, most pedig Tiroli úr kapja meg a szót, mondja az elnök. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, csak gratulálni tudok a jelentéstevőnek, hogy milyen szemfüles, mert a fejlesztési eszközben tényleg benne van ez a csapda is. A bizottság javaslatot nyújtott be, ami 190 milliót jelent az AKC banán termelésének. Márpedig az AKC banántermelőket másként kell kezelni, ezért ez elfogadhatatlan. Ez azt jelenti, hogy az ICD alapokat erre fordítsuk, amikor az egészségügyre kellene, illetve a fejlődő országok gazdasági válságára kellene ezt fordítani. 18,3 millió van a rugalmassági eszközben. Ez 100 millió friss összegeből származik. Nem ebből kellene venni az összegeket, és nem máshonnét átminősítve nem lehet öt év múlva elérni a millenáris célokat. A bizottság rossz jelzést ad le, ezért kérem, hogy válaszoljon a szakbizottságunk kéréseire, kérdéseire nagy figyelemmel leszünk a költségvetési folyamatban, hogy az ICD-t ne lehessen lemezteleníteni. Merci beaucoup. Hogyha más ö, kolléga nem kért szót ö, előttem, akkor nagyon szívesen, hogyha más kért szót, akkor várok. Nem, senki. Ez kapcsolatos az első ponttal, amit mondtam. Az egyik zsebünkből ne tegyük már át a másik zsebünkbe a pénzt. A bizottságot védeném azzal, hogy valóban nehéz, mert ellentmondásban vannak a tagállamok. Szeretném, hogyha a tanács is véleményt mondana. A tanács felelőssége ez, ő kell válaszoljon nekünk hogyha megfelelő megoldást akarunk a banánnal kapcsolatban, akkor Tiholián kollégánk megjegyzéseit feltétlenül figyelembe kell venni. A tanács hajlandó ezzel kapcsolatban nyilatkozni? Nem tudjuk kitalálni a tanács gondolatait. Válaszolna? Bizottság. Nem. Akkor a jelentéstevő, nem, a bizottság. Madame la Présidente. Elnök asszony, ami az addicionalitást illeti, a bizottság nem tud egyelőre nyilatkozni a tagállamok felajánlásaira, hát a kopenhágai összegek még nem konkretizálódtak ami a 2,4 milliárd illeti, ebben benne van a bizottság ígéret is. Nos, a bizottság ezzel kapcsolatban nem tud többet most mondani, később, remélem, igen. A tagállamok, igen, Görenc úr kérdése valószínűleg nagyon fontos az önök szakbizottsága számára, de a bizottság most nem tud erről véleményt mondani. A 150 milliót illeti a bizottság 150 milliárd, ez a 7,2 milliárddal kapcsolhoz képest valóban kevés. A bizottság friss pénzt ajánl fel az önöknek adott válaszban az addicionalitás azt jelenti, hogy friss pénz, talán ez nem elég erőteljes válasz, de hát egyelőre ennyit tudunk tenni. Ami a banán intézkedés illeti, szeretném megjegyezni, hogy ez az intézkedés 50%-ban friss pénzből hajtandó végre, tehát új pénzből, ami a többit illeti a rugalmassági eszközzel kapcsolatban a bizottságnak meg kell néznie, hogy hol nem használták fel az eszközöket, és a különböző eszközökben nem csak a DCA-ban, máshol is azt látja, hogy így történt. A DCI csak egy kis hazárás ez. Nem arról van szó, hogy egyik zsebből a másikba átrakjuk a pénzt, hanem így zajlik a tervezés. Ettől függetlenül a DCI összeg egyfolytában növekszik, ahogy ezt a törvényhozás kérte. 400 millió euróval még gazdagodott a periódus kezdete óta. Nos, ez a helyzet. Ami ö, pedig a tanács véleményet illeti, hát a tanácsnak kell válaszolnia, ha tud. Egyelőre csak az első viták zajlottak ott le. De a képviselő úr el tudja képzelni, hogy a rugalmasázi eszköz használata nem nagyon fog tetszeni nekik nem kell profitának lennie, hogy ezt előre lássuk. El tudom képzelni, hogy a bizottságnak a javaslatát hogyan fogadják. a az Európai Bizottság nem használja fel a rugalmas összegeket addig, amíg nem nézi meg, hogy hol van még plusz felhasználatlan és felhasználható finanszírozás. Elképzelhető, hogy a szakbizottság másként látja ezt, de az Európai Bizottság így kell eljárjam. Nos, ez a válasz a képviselők kérdéseire. Köszönöm. So, Mr. Uh, I would have an additional question if you ah. would mind. Egy kérdésem lenne, egy kiegészítő kérdésem. Azt mondta, hogy 50%-ban friss pénz lesz ebben az akcióban. Nos, abban a szövegben, ami a költségvetés mellékletét képezi, 75 millió van 2010-ben a banán akcióra, és ebből 18,3 millió a flexből jön, és a többi Egy millió innét, egy másik millió onnét. Ez gyakorlatilag a pénznek az átcsoportosítása. Ha rosszul látom, akkor magyarázz el, hogy honnét jön. Én 18 milliót látok, 70 valami friss pénz. A flex nem nagyon friss pénz számomra, hát erre kénik magyarázatot. Nem akarom a vitát elhúzni, elnök asszony ezen a témán. A 190 milliót érinti, és ebből 50 százalék friss pénz, a flex új pénz. Ez nem volt ide betervezve. 190 millió idén. Ezt nem javasolhatjuk a következő évekre, csak egy évre. Jól mondta a számokat. Én a 190 millió finanszírozási időszakáról beszélek. Ez 50 százalék friss pénz, illetve átminősítés meg tudjuk mutatni a számokat, mert már onnan teljesen világos legyen. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretnék háborút indítani a bizottsággal, de 150 millió eurót köthetünk az éghajlatváltozás hatásai kiküszöbölésére. De a többi, ez példás, de a többi összeg, ami majd később lesz, a tagállamok pénze kiegészítő pénz, a mi álláspontunk szerint feltétlen az kell, kell legyen, különben a, nem igazat mondunk a fejlődő országoknak. Azt javaslom a jelentéstevőnek, hogy küldjön egy levelet a tanácsnak, a szakbizottság nevében. Azt hiszem ideje, hogy a mi szakbizottságunk ezt a kérdést világosan lássa. A levél ben kimondhatnánk, hogy a tagállamok is vállalják minden évben a fejlesztési támogatás növelését, tehát van honnét plusz pénzt venni. Ez legyen világos, különben csak az időnket vesztegetjük. A legjobb az lenne, hogyha a tanács reagálna. Ugyanúgy várnak önök erre a raktorra, mint ö, mi. Köszönöm szépen. Bergman úr, kére egy-két szót a vita végére. Nem, tisztelt elnökasszony, A ragaszkodunk ahhoz, hogy minden ilyen intézkedés kiegészítő jellegű legyen, minden, ami az éghajlathoz kapcsolódik, és semmiképpen ne kapcsolódjon közvetlenül a szegénység csökkentéséhez. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek, és megvédhetem ezt az álláspontot. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy május 3-a a módosítók beadásának határideje, déli 12 óra. Most pedig lépjünk tovább. A 15-ös és 16-os rendi pontot együtt fogjuk megtárgyalni. Ez a G20-as csoport, 2010. június 26-27-én Torontóban megrendezésre kerülő csúcs találkozójáról szól. A új kezdet, illetve a, a helyreállítás, a gazdasági válságból való kilá, kilábalás témájából, témájáról van szó, az előző kötelezettségvállalásokat vesszük figyelembe, megnézzük, hogy a fenntartható és kiegyensúlyozott növekedést hogyan lehet biztosítani. A pénzügyi szektor reforma, reformja, az ösztönző program, illetve a növekedés lesznek a legfontosabb tévák. Mivel érint bennünket ez a téma, ezért két dolgot határoztunk el. Egy, egyik, hogy a Harper miniszterelnök úrnak egy levelet írunk, felkérjük, hogy konkrét lépéseket tegyenek a szegénység csökkentése érdekében, illetve a pénzügyi növekedés elősegítése érdekében. A, ennek a levélnek a szövegét megtalálják a dossziéban. A második megjegyzésem, egy szóbeli kérdést fogunk benyújtani a 115-ös szabály értelmében a bizottságnak. Eljárás rendi kérdés ez. A politikai frakciók kérésére a titkárság mind a két szóbeli kérdést előkészítette, illetve az állásfoglalás szövegtervezetét is meg, megkapták ezeket a szövegeket. Vannak olyan frakciók, akik már reagáltak erre. Kérem, vegyék figyelembe, hogy május 10-én fogunk erről részletesen vitázni. Arra kérem tehát a bizottságot, hogy mondja el véleményét erről az állásfoglalás tervezetről, illetve a találkozót megelőzően is mondják el az álláspontjukat. Megadom a szót a bizottságnak. Yes, uh, thank you very much. Köszönöm. Well, basically, uh, the Commission... Az Európai Bizottság az Európai Bizottság röviden szeretne beszámolni a közelmúltban tartott G20-as tárgyalásokról, ahogy önök is nyilván tudják ezen az ülésen az IMF egy előzetes jelentést nyújtott be, részben ezt azonban kiszivárgott a sajtónak, a sajtóhoz. Ebben a jelentés tervezetben szereplő gondolatok össze összhangban voltak az Európai Bizottság szakmai ajánlásaival, Többek között hangsúlyozta ez a dokumentum azokat a nehézségeket, amelyek a pénzügyi tranzakcióra kivetett adók bevet, bevezetésének nehézségeit illeti. Ugyanakkor a pénzügyi tranzakciókra kivetett eh, adóval kapcsolatos eh, nehézségek kinek nehéz pontosan ennek a hatását előrejelezni, hiszen kihatása lehet például a relokáció, az termelés át telepítés származhat ebből, de nem kiszámítható a jövedelem beszedő képesség ebben az esetben. Ilyen típusú adózást vezetünk be, akkor el kell dönteni, hogy mire tőkére, eh, derivatívákra, tehát származtatott ügyletekre eh, és egyéb esetleg bizonyos értékpapírokra is eh, kivetjük-e ezt az adót, és a begyűjtött pénz valószínűleg egy-két országban koncentrálódik, azokban az országban, ahol nagyon fontos pénzügyi központok vannak. Itt aránytalanul sok pénzt gyűjtenénk, gyűjtenénk be, ami az arányos teherviselés elvének ellent mondana. Az Európai Bizottság elemzése arra is rámutatott, hogy ez esetleg összeegyeztethetetlen a nemzetközi tőkemozgásokra vonatkozó szerződés, illetve a GATT 12-es cikkével. Mindazonáltal a G20-akban folytatott tárgyalás, egyeztetés azt mutatta, hogy nincs megfelelő fokú konszenzus, nem csak a fejlődő országok, az Európai Unió, Amerika támogatta a gondolatot, Amerika már be is jelentette, hogy bevezeti ezt, hogy ebből finanszírozzák a különböző támogatási programjaikat, de ez ideglenes átmenet és visszafeletekintő kezdeményezés. A G20-ak várják az IMF végső jelentését, jelentésének a végső formáját, szövegét, de még egyszer mondom, a vártnál alacsonyabb volt a konszenzus foka. Ez persze azt is jelenti, hogy lehet, hogy nehezebb lesz széles körben alkalmazni ezeket az eszközöket, ezért tehát például a stabilitási illeték kivetése lehet, hogy célvezetőbb lenne, bár a globális koordináció haszna megkérdőjelezhetetlen. Az Európai Bizottság a globális koordináció fontosságát hangsúlyozta, hogy az alapelvekről állapodjunk meg világszinten, nem a teljes egységet keressük, de jó lenne a bizonyos alapelveket lefektetnénk annak érdekében, hogy az önkényes uh, intézkedéseket, illetve az adóversenyt valamennyire elkerüljük. Köszönöm. Thank you. So does anyone want to take the floor? Köszönöm. Szeretne valaki még hozzászólni az állásfoglalás indítvány tervezethez? Gerero úrnak természetesen lenne pár keresetlen szó ez ügyben. Sí. Eh, gracias. Iba a decir señora presidenta, pero como la señora presidenta está saliendo, gracias al señor presidente. Eh, úgy tűnik, hogy az elnök asszony elhagyja a termet, de mégis köszönettel tartozom neki. Egy-két megjegyzésem lenne a konkrét téma kapcsán. Nagyon fontos témáról van szó. Fontos az is tehát, hogy beszéljünk róla. Nos, nézzük, hogy mi is az egésznek a háttere, a kontextusa. Három évvel ezelőtt nem került volna sor ilyen vitára, még a Fejlesztési Bizottságban sem. Más bizottságokban pedig még annyira sem volt ennek esélye. Miért van az tehát, hogy most itt erről beszélünk? Nos, a pénzügyi válság miatt, a pénzügyi és gazdasági válság miatt, és annak hatásai miatt. arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyon hasznos lenne a pénzügyi mozgásokat szabályozni, hiszen ez váltotta ki a válságot. Másodszorban hasznos lenne az is, hogy új finanszírozási forrásokat találjunk a szegénység leküzdésére, illetve a fejlődő országoknak segítséget tudjunk nyújtani ezek által. A G20-ak fogékonyan reagáltak ezekre a tervekre, ezekre az ötletekre, azonban a válság némének háttérbe került bizonyos országokban, ezért a reform bevezetésére vonatkozó lendület kicsit meghátrált. Mm, a G20-ak találkozóján illetve a más pénzügyi intézményeket arra kellene kényszerítenünk, hogy valóban lépéseket tegyenek ezen a területen. Fontos tehát hangsúlyozni ezt a következő találkozón. A következő júniusi tanács alkalmával napirendre került a fejlesztés kérdése az állam és kormányfők találkozóján, tehát lesz egy 15 napos időszak, amikor Spanyolországban legalábbis úgy gondoljuk, hogy remélhetjük azt, hogy esetleg valamilyen eredményeket érhetünk el. Na most meglátjuk majd, hogy ezek a remények valóra válnak-e. Tehát van egy 15 napos időszak, amikor az Európai Tanács a fejlesztésről beszél majd, és ott van a G20-ak találkozója is. Elméletileg más dolgok is napirenden lesznek, ezen alkalommal, viszont a fejlesztési kérdéseket is mindenképpen megtárgyalhatjuk, illetve napirendre tűzhetjük. Jó pár kérdés fölmerült, és ez pozitívumnak könyvelhető el, mindenképpen eredményeket kell elérni az adó elkerülés, az adóparadicsomok területén. illetve azt a tendenciát is meg kell állítani, hogy a cégek a nyereségeiket megpróbálják elrejteni valamint a nemzetközi pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adókérdését is megtárgyalhatjuk. A G20-as csoporton belül megvan az a tendencia, hogy az adót a banki ö, rendszer stabilizálására használják föl, tehát a tranzakciókból származó pénzeket a pénzügyi rendszerbe forgassák, viszont most nekünk nem ez a célunk. azokért a forrásokért küzdünk, amelyek ebből az adóból befolyhatnak, és ezeket a szegénység leküzdésére próbáljuk felhasználni. A bizottság képviselője elmondta, hogy a G20-ak álláspontja vegyes, vannak olyan országok, akik inkább pozitívan gondolkodnak erről, vannak akik kevésbé. Azok, akik mellette vannak, azok nem igazán tudják, hogy milyen adót kívánnak kivetni, és hogy ezt hogyan szervezzék meg. Tehát az állásfoglalás segítségével, illetve ezzel a jelenlegi vitával megpróbáljuk körvonalazni erkölcsi, illetve politikai álláspontunkat az Európai Unió nevében. Tehát nem csak egy technikai állásfoglalásról, egy részletes anyagról van szó, amelyet a jövőben esetleg megvalósíthatunk ezen adó kapcsán, hanem meg kell próbálnunk előfutárnak, előfutárnak lenni körvonalazni, hogy hogyan is alakuljon majd ki, hogyan is nézzen ki egy ilyen reform. Példával kell előjárnunk, és meg kell próbálni meggyőzni más országokat. Tehát vagy ezt tesszük, vagy pedig egyszerűen elfogadjuk azt, hogy a pénzügyi és gazdasági válság lassan erejét veszti, és visszatérünk a 2007-es gondolatainkhoz. Nos, nem tudom, hogy mit gondol erről a bizottság képviselője, de nagyon remélem, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy visszatérünk a régi gyakorlathoz, hanem valóban előrelépés történik majd 2010-ben. Euh, Köszönöm szépen. Én is szerettem volna felszólalni és megjegyzést tenni a G20-akkal kapcsolatban először is. Azt hiszem, hogy 2010-ben már szavaztunk az adókkal kapcsolatos állásfoglalásról. Azt hiszem, hogy itt valami újat kellene javasolni. Csak akkor van az állásfoglalásnak értelme, hogyha az átláthatóság is belekerül, és az adó kezelés is. Guerrero úr a környezetről beszélt. Én is szeretnék a Pittsburgh utáni időszakról beszélni, és ez számunkra nem kielégítő. Az új állásfoglalásban meg kell próbálni kidolgozni a szankciókat. Sokkal explicitebbnek kell lennünk a banktitokkal kapcsolatban. Gerero úr arról szólt, hogy az élvonalban maradunk-e az adóparadicsomok tekintetében. Nos, én azt javaslom, hogy az Európai Unió a nemzetközi porondon azt védje, amit magára alkalmaz. Az az automatikus információ és banki adatcsere. Végül két megjegyzés. Az egyik az adóparadicsomokkal kapcsolatos álláspont nem csak erkölcsi álláspont. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az adóparadicsom méltánytalan verseny, unfair verseny gazdasági szempontból. Valamint még egy megjegyzés, a G20-akkal találkozóval kapcsolatban, ami nem sokára sor kerül mi a legitimitása annak, hogy 172 országot kizárunk, ha meg is kell reformálni? Nem az a célunk, nem az a szerepünk, hogy az en zajlan, ö, legyenek meg ezek a viták? Köszönöm. Mert... Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogy nem voltam itt az előbb, de a 15-ös, 16-os pontot vitattuk meg, de hát ezek össze is függenek. Az EU álláspontja a G20-as súcsal kapcsolatban és a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban változott. Barozó úr decemberben azt mondta, hogy nagyon jó ötlet, és természetesen a parlament már elfoglalt egy álláspontot. Ne feledjük el, hogy milyen vita volt a bizottságban, a pénzügyi adó a százalékos adóról gyakorlatilag azt hiszem, hogy ilyen összeg került szóba a millenáris célokkal kapcsolatban azt hiszem, hogy a G20-akat arra kell összönözni, hogy sokkal ambiciózusabb százalékot állapítsanak meg. Ezért nem jó ezt idézni. A pénzügyi műveleteknek olyan adója legyen, ami lehetővé teszi azt, hogy eleget tegyünk a kötelezettségeinknek. Kérdés tehát, hogy mi lesz az EU álláspontja a pénzügyi műveletek megadóztatásával kapcsolatban. Van-e terv arra, hogy a bevétel addicionális ként szerepeljem? És mi lenne ennek a felhasználása, például a fejlődő országokban. Például az éghajlatváltozás következményeinek a kiküszöbölése, vagy legalábbis ellensúlyozása. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt, amikor a bizottság képviselője szólt. Köszönöm, elnök asszony. Uh, Cashman, uh, does Köszönjük, Cashman úr. Az Európai Bizottság szeretne ismét hozzászólni ez a témához. Perhaps would like to... Talán, ha megengedik. Of course, we are in a difficult discussion about what type of option. Megegyezném, hogy arról beszélünk, hogy milyen opciók, milyen lehetőségek állnak előttünk, de a, de a pénzügyi ágazatnak kell mm, állnia a költségeit, társadalmi pénzügyi költségeit e, mindennek, azonban jó néhány kormányzat Európában inkább egy stabilitási illeték felé hajlik, és nem a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó helyezi előtérbe. Én azt gondolom, hogy ami igazán fontos az az, hogy valamilyen fajta konszenzust alakítsunk ki, mert lehet, hogy ez a kiváló lehetőség, ki, ezt elszállítjuk, ezt a kiváló lehetőséget nagyjából mindegy, hogy mit, de valamit tennünk eh, kell. Jelenleg azonban nincsen a g 20 belül kellő konszenzus ahhoz, hogy egy ilyen típusú pénzügyi tranzakcióra kivetett adót bevezessünk. Éppen ezért talán más javaslatokra építhetünk. Fontos, hogy a pénzügyi ágazat állja a költségeket. Kérdés, hogy ezeket a pénzeket hogyan használjuk fel az Európai Bizottság ebbe egyelőre nem folyt bele. A befolyt pénzek e, elköltése politikailag kényes kérdés, de az egyértelmű, hogy ha a banki vagy pénzügyi rendszerből újabb bevételekhez jut az állam, akkor ezeket részben az éghajlatváltozás elleni harcra vagy a fejlesztés politika céljaira használhatunk fel. Köszönjük, mondja az elnök Kásmen úr. Köszönjük. Um, Köszönöm. A banki ágazat beleegyezéséről. Ez olyan, mintha Törökországtól azt várnánk, hogy karácsonyt ünnepeljen. A tagállamok irányában tartozik beszámolással a banki ágazat az illető országokban. Egy egységes belső piacunk belül egységes szabályok vonatkoznak mindenkire. Azonban, és helyesen az adózásra vonatkozóan nincsenek egységes európai szabályok. Ugyanakkor nem konszenzusra van szükségünk, arra van szükségünk, hogy valaki megragadj, magához ragadja a vezetést, eh, ahogy azt Barózó elnök úr eh, is mondta december 15-én. Hogyha nem ragadjuk magunkhoz a vezető szerepet, akkor nem fognak bennünket komolyan venni, a konszenzus pedig gyakran a legkisebb közös többszörös, leg, leg, legkisebb közös nevező, hogyha ez stabilitási illeték, akkor pontosan mire vetjük ki, mit lehet levonni ennek az alapjából. A tranzakciós adó pedig pontosan arról van szó, hogy ha nincs tranzakció, akkor nincs adófizetés. Ha többet, na, több a tranzakció, akkor több az adó. Tehát pontosan a vibráns, agresszív piacoknak megfelelő intézkedés ez, hiszen azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a pénzt arra használják, lyuk, hogy olyan helyzetbe hozzunk egyes országokat, hogy nem csak az árucsere, hanem a szolgáltatások terén is eh, egy szinten legyünk jó néhány országokkal. Kacsmarek úrral láttuk például, hol is? Bocvánában, igen, köszönöm. Mindig burundi jön a nyelvemre, mert meleg politikusként Burundiban nem vagyok szívesen látott vendég, valószínűleg börtönbe zárnának és felnégyelnének, de Bocvánára visszatérve, sem gazdag ország ez, ahol van réz, nikkel, gyémánt, és szívesen vállalnák ezt a tranzakciós adót, mert ez hozzájuk kerülne vissza. Tehát igenis vállaljunk vezető szerepet, emlékeztessük Rózó úrat arra, hogy mit is mondott. Az EU tagállamok vezetőit hogy amikor ez populáris, népszerű dolog volt, akkor kimondták, most azonban eh, a banki ágazat, a pénzügyérek eh, nyomására megfutamodni látszanak. Ugyanakkor pont az állampolgárok irányából komoly támogatottságra számíthatunk, és az állampolgárok nagyon eh, komoly fegyvert jelentenek, ezt mi jól tudjuk britek most így a választások előtt állva. A közvélemény velünk van, a közvélemény mögöttünk áll ezért botorság lenne nem kihasználni és elszalasztani ezt a lehetőséget. A spanyol elnökség számára is kiváló lehetőség, de ha tovább tart, akkor tovább tart, akkor majd a következő elnökség hozza ezt tető alá, de ne a legkisebb közös nevezőt célozzuk meg, és ezzel be is fogom. So, thank you very much. Thank you, Mr. Kashman, Thank... Köszönjük Kesmen úr, köszönjük a hozzászólókat nak az értékes gondolatokat a módosítók benyújtásának terideje 29-e délután 2 óra, május 10-én kerül sor a zárószavazásra. Mielőtt az Európai Külszolgálatra tovább lépünk, három perc szünetet tartunk. Köszönöm. Kedves kollégák, eh, talán akkor áttérhetünk a következő pontra. So, taking into account that... Nos, vegyük figyelembe, hogy már csak 45 percünk van a nagyon fontos pontra. Kérem, kezdjük el, és Brock úr majd meg fog érkezni. Fontos pont tehát a parlamentünk számára, ami szakbizottságunk számára különösen, mint tudják, az Európai Külügyi Szolgált felállításáról való tárgyalások folynak az intézmények között, és március 25 a főképviselő Estonasszony bemutatott egy javaslatot egy tanácsi határozatra az Európai Külügyi Szolgálat felállításáról. Egy hangú döntés szükséges hozzá a bizottság és a parlament meghallgatása után lehetséges. Az AFET szakbizottság az AFKO-val fogja meg vizsgálni az AFET eh, raportjét, majd szeretettel üdvözlöm Elmar Brók urat eszmecserén. Most pedig Geiber Hostát úrat eh, üdvözlöm, aki Brok úrral együtt dolgozik ebben a témában. Ő itt van. Talán ide jöhet és szeretném, és a szakbizottságunk Brock úr véleményéről, jelentéséről is fog véleményt mondani. Kasmerek kollégánkat jelöltük ki jelentéstevőnek. Brock úr a Gulliver Hoffettal, az, az AFKO raportőrrel együtt dolgozott. Minden bizot, szakbizottságba elkerül. Április 7-én a koordinátorok ülésén mutatta be. Az ülés végén abba sikerült maradni, hogy konkrét ajánlások lesznek. Sok módosító bekerült Brock úr és Verhofstadt úr dokumentumába. Azt javaslom, hogy az eszmecserét kezdjük el, és először Kasmerek úr jelentéstevőn kap szót. Öni a szó. E, to, rzeczywiście jest bardzo ważny temat i też tryb pracy nad tym tematem był nieco inny niż w przypadku e, pozostałych. Magyar tolmácsok közül megragadják az alkalmat, hogy megkérdezzék, hogy valaki hallgatja a magyar tolmácsolást. Kérjük, hogyha valaki hallgatja a magyar tolmácsolást, a 16-os Üdvözöljük az egyetlen magyar hallgatónkat, Juditot, másokat is. Jó, akkor folytatjuk. Przeze mnie i przez panią przewodniczącą Zsoli. A ö, e, bizottságot Zsoli asszony és jó magam képviseltük a kapcsolatok során. Köszönöm szépen a koordinátorok munkáját, akiknek külön ülést ö, szenteltek, a titkárság is sokat ö, dolgozott ezen a kérdésen. Hölgyeim és uraim, ö, szakbizottságunk ö, természetesen a ö, fejlesztési ö, kérdéseket vizsgálta az Európai Külügyi Szolgálat felállítása kapcsán és itt több dimenziót is látok. Először is ma szavaztunk Zsoli asszony jelentéséről, és szeretnénk, hogy ennek a konklúziói tükröződjenek az Európai Külügyi Szolgálat meghatározásában. A másik fontos dimenzió számunkra a biztosok befolyása a tervezésre és a végrehajtásra. Így szeretnénk elkerülni, hogy ellentmondások legyenek a politikai célok között, amikor a fejlődő országokban pénzt költünk. Harmadik dimenzió, nem kevésbé fontos, a biztosok férjenek hozzá az eszközökhöz. Befolyásolhassák azt a szolgálat, ezt a külügyi szolgálatot. Nem lehet megfosztani a biztosokat a tényleges fizikai eszközöktől. Negyedik dimenzió, azt hiszem, hogy itt még különbségek vannak, ha nem is jelentősek, ez a döntési folyamatot illeti a biztosok és a szolgált között egyes területeken majd megoszlik a döntés joga, más területeken pedig más eljárás várható. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság grémiumként kellene döntsön, az övé a végső döntés joga. Az elnök asszony, az előbb is Mondta van egy kérdés, amiről nem történt végleges döntés. Itt a tervezésre gondolok, ennek az értelmezésére és a fejlesztési eszközök meghatározására. Kérdés tehát, hogyan használhatják majd a biztosok ezeket az eszközöket? Az Európai Parlament valószínűleg tárgyalásra kész, kényszerül a tanácssal, és egységes álláspontot kell elfoglalni, hogy a tárgyalási erőnk a lehető legnagyobb legyen. Szeretnénk, hogy széles széles konszenzus legyen. Tudom, hogy a szakbizottságok is ezt kívánják. Köszönöm a figyelmüket. Uh, Köszönjük. Amíg Brok úr megérkezik, Giffer Hofstadtnak adnám meg a szót, aki a társelőadójának a jelentésnek, és aki felvázolja, hogy a munkadokumentumban pontosan hogyan képzelik el a külszolgálat működését. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy részt vettek, mint AFKO raportőr ezen a szakbizottsági ülésen. Alá kell húzni, hogy úgy döntöttünk, Brokúr és jó magam, hogy köz ö, egy jelentés, közös jelentést írunk, és közös módosítókat. Tehát ugyanazokat a módosítókat adjuk be az AFED-ba, mint az AFKO-ba. Ez azt hiszem, hogy a parlament ö, erejét növeli a többi intézménye való tárgyalásban. A bizottsággal szembe és a tanácssal szemben másrészt pedig a kiinduló pontunk Brokkunak és nekem, amikor írtuk a jelentést, április 20-ai jelentésről beszélek, amivel megpróbáltuk maximálisan figyelembe venni az önök szakbizottságának a véleményét. Nos, a kiinduló pont az volt, hogy a külügyi szolgálat ambiciózus legyen, ne a Solana féle szolgálat legyen. Ezer diplomata, akik azt végzik, amit a múltban. A szerződés 21. cikke világosan kimondja, hogy az összes külügyi politikai akciót a külügyi szolgálatban kell egybefogni. fogni a 27. és 20, bocsánat, a 21. cikk a szerződésben felsorolja a különböző feladatokat, amelyeket el kell lásson az Európai Külügyi Szolgálat. Itt a fejlődés, az együttműködés is szerepel. A kiinduló pont tehát az volt, hogy a külügyi szolgálta lehető legambiciózusabb és legkoherensebb legyen. A második kiinduló pontunk blokkurral az volt, hogy számunk, hogy mivel az eszközök 90%-a bizottságtól származik, ez a külügyi szolgálat a szolgálat alatt a bizottság alá tartozik, a bizottság része legyen. A javaslatunkban az szerepel, hogy a, a harmas szekció alá tartozik, és ez a bizottságnak a része a költségvetésben az EU költségvetésében a harmadik szekció nagyon fontos szerepet tölt be. Az összes európai akciónak részese az összes headingben, fejezetben, 1, 2, 3, 4, mind szerepel itt. Itt található a külpolitika is, a fejlesztési politika, stb. stb. A második induló pontunk tehát az volt, hogy ambíciózus külügyi szolgálatot szeretnénk, és ez a bizottsághoz kapcsolódik, ami természetesen lehetővé teszi a sokkal koherensebb megközelítés, mert hogyha a bizottság alá tartozik, akkor sokkal könnyebb a külügyi szolgálatba bevonni a csomszédsági, vagy fejlesztési biztos, vagy humanitárius támogatási bizott, illetve a főképviselőt. Akkor kezdődnek a problémák, amikor a külügyi szolgálatot ambiciózusnak képzeljük el, de a bizottságon kívül képzeljük el, akkor probléma lesz. Most először próbálkozunk ilyennel amikor a hármas szekción kívül lesz. Nos, mi a helyzet a gyakorlatban? Jobban tudják, mint én, mert én még új vagyok ezekben az ügyekben, jól ismerik az együttműködés helyzetét mostanáig hogy volt, minden a bizottságnál van a DVDG tervez, és az Európát pedig végrehajt egy biztos felügyelete alatt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen nehézség hébe-hóba. Én szerencsére Louis Michel barátja és politikai barátja vagyok, és egyszer és mesélt sok specifikus esetről. Már a tervezésben át döntöttek, de a gyakorlatban B-t vagy semmit nem csinálnak. Jó, be van tervezve, de én vagyok az a hivatalnok, aki a bizottságot képviseli, és nem ezt, vagy nem csinálom. Már a mostani helyzetben se nyilvánvaló, hogy meglegyen a fejlesztési politika koherenciája. A DEVE főigazgatóság ö, szembe kerül gyakorlatilag a második, a másik hivatallal. Minden esetre mindkettő a fejlesztési biztos alá tartozik. Az első stádiumot a DEVE, a másodikat az Europe ö, végzi. Nos, mi lesz? Eston asszony javaslatával mindez még komplikálódik. A bizottság egyrészt és Ashton az, hogy másrészt megállapodhattak, de olyas van, ami komplikálja dolgokat, mert három különböző szakasz lesz a tervezésben. A tematikus tervezés, amelyet a devedési végez. Aztán a földrajzi tervezést, amelyet a külügyi szolgálat végez, és utána az Europe Aid a harmadik stadium. Már most is vannak ellentmondások, de ezek az ellentmondások jövőben csak növekedni fognak. Nem véletlen, hogy két napja csomó mail, ne, levél érkezik önökhöz, hozzánk, hogy elmagyarázzák, hogy ami a papíron szerepel, amit leírt Eston asszony a bizottsággal együtt, amit jóvágyott tegnap este a tanács, nem fog működni a gyakorlatban. Vagy ö, még nagyobbak lesznek az ellentmondások, mint a múltban. Mi a mi javaslatunk? A következő. Ö, az Európai Külügyi Szolgálat a harmas szekció része, és a bizottság alá van rendelve, ezért többé-kevésbé a jelenlegi helyzethez térünk vissza. A DEV főigazgatóság belép az Európai Külügyi Szolgálatba gyakorlatilag, de ez a bizottság része. A DEV biztos, fejlesztési biztos, részt vesz a külszolgált munkájában. Ami a végrehajtást illeti, az Európaid, az is a bizottság, de a bizottság egy másik része. A mi javaslatunk gyakorlatilag visszatér a jelenlegi helyzethez, a külügy szolgálat, tehát a bizottság alé alá tartozik. Másrészt pedig a két szolgálat ugyanattól a biztostól függ. az Európai Külügyi Szolgálat horizontális témákkal és földrajzi témával is foglalkozik a fejlesztés területén. Ez mind a biztos Nak van alárendelve. Az Europe Aid is a ö, biztos alá tartozik. Itt egy kis zárójelet nyitok. Én úgy gondolom, hogy a ö, horizontális és földrajzi elkülönítése, ugye szerepel az este javaslatban, hát ezt nem tudom, hogy hogy csinálják. Hát ez ugyanaz, ez ugyanaz a probléma, ugyanazok a kihívások, ez kicsit művinek, mesterségnek találom. Szerintem ugyanabban az igazgatóságba kellene tartozik, szemben az Eston féle javaslattal. Ugyanez a különböző szakaszok elkülönítésével. Egy, kettes, hármas szakasz. A ö, végrehajtás az európédre marad. Ez lesz a négyes, ötös fázis. Hogyha véletlenül száz százalékig végrehajtanánk azt a javaslatot, ami itt van az asztalunkon, akkor én úgy látom, hogy a jelenlegi rendszer alkalmazható, azzal a különbséggel, hogy a DEVE igazgatóság tovább a bizottságnál lesz, és a két biztos a főképviselővel együtt vezeti majd a külügyi szolgálatot. az én felfogásom szerint, és gondolom más jelentéstevők felfogása szerint is, ha nem sikerül összekötni a külügyi szolgálatot és a bizottságot, főleg költségvetési szinten, akkor azt javaslom, hogy minden fejlesztés újra induljon a, újra a bizottságtól induljon. Ne úgy legyen, hogy Eston a kezdeményező egyes témákban, de csak egyesekben. Szerintem nagyon fontos az együttműködés azért, hogy ezek az akciók, ezek hatékonyak legyenek, és hogy a pénz és az erőfeszítés eredményt hozom. Ami a többit illeti, azt hiszem hogy a legutóbbi változat, az április 20-ai változat minden olyan megjegyzést beépített, amelyet megkaptunk a, az önök szakbizottságától, akkor és én. A végeredmény attól függ, hogy a tanácsnak és a bizottságnak mennyire szándéka megegyezni velünk a ma elvi kérdésről, hogy az Európai Külügyi Szolgálat része vagy függe a bizottságtól. A hármas szekcióban van-e? Ha igen, akkor azt hiszem, hogy a javaslatunk jó javaslat. A ö, fejlesztési politikában, ha nemleges a válasz, akkor azt javaslom, hogy a fejlesztés minden kompetenciáját kapja meg újra a bizottság, és akkor a külügyi szolgálat kompetenciája legyen korlátozott. Nem lehet az, hogy ambíciózus a külügyi szolgálat, és elválik a bizottságtól. Az nem működik. Talán túlzok, de ez egy kis költségvetési államcsíny lenne, és ezt el kell kerülni. Köszönjük szépen, Ferhofstadt úr, kedves kollégák, azt hiszem, hogy ezt követően meg kell adnunk a szót először is az Európai Bizottság képviselőinek, mielőtt megnyitjuk a vitát a képviselők számára. Az Európai Bizottságot kell meghallgatni, hogyan magyarázzák a különbséget az Eston javaslatok, illetve a Brock Verhofstadt e, jelentésben szereplőt, és úgy látom, hogy Brokkor éppen megérkezik. Az, éppen emlegetett Brokkor. Köszönöm. Thank you, thank uh, you, thank you. Tehát akkor a bizottsági asszony. Köszönöm, elnök asszony. Érdeklődve hallgattam Kecsmerek és Verhofstadt kollégák szavait. Jó néhány vitában felmerült kérdésekről is szó volt. Kacsmerek úr négy javaslatot tett az elején, és visszatérek egy olyan kérdésre, amelyet Ferhofstadt úr említett. A stratégiai prioritása és eh, a politikai fontossága a fejlesztésnek egyetérthetünk azzal, hogy a célunk az, hogy a fejlesztés politikát eh, átalakítsuk, hiszen jelenleg csak pénzzel osztó politika. Jó lenne, hogyha stratégiai eh, megközelítést alkalmaznánk, a fejlesztés politika jó lenne, hogyha az egyik legfontosabb összetevője lenne az Európai Unió külső vagy kívülről látható képének, és ez a külszolgálat egyik legfontosabb feladata lehet. második kérdés a biztosok közötti átfedések. Nos, jelenleg nagyon felszabdalt ez a terület, szakpolitika vezérelt munka folyik az Európai Bizottságban. Az a tény, hogy a külszolgálat a fejlesztés politikai területért felület, felelős biztos alatt dolgoznak majd, ez megoldja majd a problémát. Ami a, az eszközöket illeti, most először, tíz évben először a két alapvető eszköz, más szóval a fejlesztéspolitikához tartozó földrajzi területek egy biztos portfóliójához, tárcájához tartoznak. Legalább két-három bizottság alatt próbáltuk ezt elérni, de sohasem sikerült. A parlament joggal kezdeményezte, most már azonban ezt elértük, hiszen a, az EDF és az EC mind a két eszköz egy biztos alá tartozik. Következő kérdés, a biztos vagy a biztos a kollégiuma hozza a döntést? Nos, azok a döntések, amelyeket az EDF és a DCI értelmében kell meghozni, ezeket a kollégium, a biztosok kollégium elé terjeszti a fejlesztéspolitikáért felelős e, biztos, természetesen az alelnök asszony beleegyezésével, és a kollégium egészen hozza meg a döntést, fogadja el a javaslatot. Tehát ez a négy pont, mind szerepel a javaslatokban, és teljes mértékben megegyezik a véleményünk ez ügyben. Van azonban más voltak más felvetések is Ferhofstadt úr részéről. Mi a fő probléma ma? A fő probléma az, hogy az eszközök nagyon felszabdaltak, és ahogy említettem, a mindennapi munkámban a fejlesztéspolitikát elsősorban az akadályozza, hogy részpolitikák vezérlik, ugyanakkor a fejlesztéspolitika marginalizálódott is. Hogyha most meg tudjuk mutatni, hogy a fejlesztéspolitika a globális válságra adott válasz része, akkor ez kiváló lehetőség. Tehát a stratégiai döntések hozatalánál a fejlesztés politika is ott ül az asztalnál, a bizottság képviselőinek személyében, vagy pedig egészet, ha nem ez a helyzet, akkor a jelenlegi helyzetet fogjuk eh, állandósítani. A programozás, ami az egésznek a lényege, az ország stratégiai eh, dokumentumok, a konkrét összegek, amelyek hozzájárulhatnak a policy, a szakpolitikai mixhez, illetve a különböző eszközök csoportjához. Nos, a kérdés az, hogy gyakorlatban hogyan is működik ez, különbséget kell tennünk a programozható eszközök és a nem programozható eszközök között. A programozhatóak a földrajziak, ahol a ciklus elején eldöntjük, hogy mennyit kinek, ez természetesen az Európai Unió előjoga és az adott országgal kéz a kézben eldöntjük, hogy hova koncentráljuk az erőfeszítéseinket, a közös stratégiát fogadunk el, és a stratégiai dokumentum, az osztrák stratégiai dokumentumok pontosan ezt a célt szolgálják, Persze ezt lehet javítani, harmadsorban pedig a nemzeti indikatív programokat is beazonosítjuk, hogy adott évben hogyan lehet legjobban elkölteni a pénzeket a céloknak megfelelően. A tematikus programok kicsit más dolgot tesznek, ezek nem országra lebontottak, ezek kiegészítő területeket támogatnak, oktatás, egészségügy, az éghajlatváltozás hatásainak az enyhítése. Ezek célja nem az, hogy egy országra pénzt adjunk, hanem globális kezdeményezéseket társfinanszírozzunk, például az ENSZ szervezeteivel, vagy eh, az agráriumban kutatási projektek társfinanszírozása. Ezt egyáltalán ezekre nincs kihatással és a parlamentből indultak ezek az eszközök, ezért önök nagyon jól tudják, hogy a horizontális szakpolitika csinálást egészítik ezek ki. Kívül vagy belül vagyunk is, ez a problémát nem érinti, mi szerint a végrehajtás és a szakpolitikai programozás kell, hogy összefüggjön. De akárhogy is, a két dolog külön, eh, teljesen külön marad, ezért nagy különbséget nem látok. Ennyit szeretem volna elmondani, a többi az még a folyóvita részét képezi, ami jó néhány alkalommal felmerült. Már tegnap a tanácsban politikai megállapodás született, eh, amelyek nem feltétlenül érintik önöket közvetlenül, de szívesen számolok be ezekről, de alapvetően ezek azok a fő pontok, amelyeket szerettem volna elmondani az eddig elhangzottakra reagálván. Köszönöm szépen. És köszönettel tartozom Brock úrnak, hogy időt szakított ránk. Azonnal meg is adom neki a szót. Lehet, hogy egy-két kiegészítő megjegyzésen, én aztán pedig megnyitom a vitát. The left one. So it's a trade to, to our members. Thank you. Herzlichen Dank. Mein erster Reflex ist immer nach rechts zu greifen. <laughs> Köszönöm szépen. Igen, a bal helyett inkább mindig a jobbat, jobbat választom, ez szokás kérdése. Tehát a jobboldali mikrofont. Nem szeretnék hosszú prezentációt tartani, hiszen tudom, hogy felhúztat kollégám ezt már megtette. Az AFET-ből jövök, és nem szeretném most megismételni azt, ami már itt elhangzott. Tájékoztatást az, kívánok azonban adni azokról a tárgyalásokról, amelyek amelyeket a bizottsággal folytattunk, Eston asszonyjal ma délután. Beszéltünk a politikai ellenőrzés kérdéséről is, nem csak a költségvetési jogok témájában, az szerintem megfelelő úton halad. Akárhogy is nézzük a dolgot, a tanácsnak nincs más lehetősége, nincs más választása, és ami pedig Ashton asszonyt illeti, a politikai és konzultációs jogoknál elég nagy a játéktér. Mi is volt a célunk, megpróbáltunk egy egyetértési nyilatkozatot létrehozni, így aztán a mandátumok, illetve a fontos stratégiák eldöntése kor egy előzetes konzultációra kerülne sor az illetékes szakbizottságokkal. Véleményem szerint ez rendkívül fontos gyakorlati okokból. A stratégiai anyagok, a szerződések, a mandátumok kialakítása, illetve a missziók, a válságkezelési fellépések, ahol költségvetési jogaink vannak, tehát ezeken a területen rendkívül fontos, hogy konzultációt folytassanak velünk, mielőtt még döntést hoznának. Ezekben az esetekben az illetékes bizottsággal mindenképpen ö, konzultálnia kell az Európai Bizottságnak. Gyakorlatban ez a Környezetvédelmi Bizottságot, illetve a Külügyi Bizottságot érinti. Ezért kívántam ezt megosztani önökkel, ha esetleg a kollégám ezt nem tette volna meg. Ez ugyanis rendkívül fontos számunkra, hiszen el kell érnünk a kritikus tömeget meg kell győződnünk arról, hogy a parlamentet valóban bevonják ezekbe a döntéshozatali folyamatokba. Továbbá úgy döntöttem, hogy az AFED-ből átjövök ide a Fejlesztési Bizottsághoz, hiszen itt csokoládét is kap az ember. Az a titok, hogy három órát kell legalább maradni, anélkül, hogy az ember felemelni a szavát, és akkor még csokit is kap. Na de komolyra fordítva a szót, a képviselőköz fordulok, Cashman úr persze az első, aki magához ragadja a mikrofont. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a vendégeinket, Brock Ferhofstadt urat is. Nem vagyok szakértője én ennek a területnek, nem is állítom ezt, de minél többet hallok erről, annál ponyoltabbnak eh, tűnik, annál jobban összezavarodom. Ha megengedik, akkor a saját véleményemet megosztom önökkel. A szakbizottságunkon belül és a fejlesztéspolitikában, aktív civil szervezetek körében is az a benyomás alakul ki, hogy a fejlesztéspolitika és annak szerepe háttérbe szorulhat, hogy a szegénység elleni harc eh, is a háttérbe szorulhat, és hogy a fejlesztés és a fejlesztéspolitika kizárólag a, külpoliti- a külpolitika eszközévé degradálódik. Ezek az aggodalmaink. Nem tudom, hogy Metszevici úr és a többiek eh, megkapták-e azt a jogi szakvéleményt, amely Eston eh, Báronő, a nagyra becsült Eston Báronő véleményét kérdőlezik meg a szerződés értelmezésének tekintetében. A külszolgálat azt mondják, hogy a külszolgált soha nem látott ellenőrzést nyer a fejlesztéspolitika és annak költségvetése felőtt, a kormányközi és a közösségi politika miatt a külpolitikai érdekeknek alárendelődik a szegénység elleni harc. Amit hallottunk, eh, abból azt szűrtem eh, le, hogy a fejlesztés eh, politikáért felelős biztos a programozás mind az öt szakaszát felügyeli, és a egy fejlesztés politikai főigazgató át is kerülhetne a külszolgálathoz, annak érdekében, hogy a fejlesztés, politika és a programozás ne szoruljon háttérbe. Biztosnak kell lennünk abban, hogy amikor a külszolgálat működását e, felülvizsgáljuk, ha jól 2012-ben először, akkor a programozást is megvizsgáljuk, nem csak a külpolitikát vesszük korcső alá, hanem a segélypolitika hatékonyságát is alaposan elemezzük. Biztosítékokat várunk arra vonatkozóan is, hogy magas szintű európai fejlesztéspolitikai célokat határoznak meg, és ehhez kötelezettségvállalások is társulnak majd, mint például az akrai, a párizsi eh, vállalások, megállapodások a segélypolitika hatékonyság növelésére vonatkozóan. Tudom, hogy a civil szervezetek ezt várják, akárcsak a kedvezményezett országok. Végezetül a legfrissebb változatát nem láttam még a Brock Verhofstadt híres hírhet dokumentumnak, de amelyet láttam legutóbb, és amelyről beszéltünk a frakcióban, és most nem az SND, nem a Szociáldemokrata frakció nevében szólok, három három kvázi politikai helyettese lenne a főképviselőnek, ez az a három ember, akik nem kapták meg a várt posztokat. Nem cinikus vagyok, nem, de voltak, akik azt mondták, hogy ezek brilliáns szakértői lennének Eston bárónőnek. Ez a három helyettes, kvázi politikai helyettesek vagy sem, azt hiszem, hogy magukban hordozzák a bukást, a kudarcot is, a Barozó úrnak sem helyettesei vannak, hanem alelnökei. Hagyjuk tehát ezt a deputy, ezt a, ezt a helyettes fogalmát. A célunk az, hogy a kül szolgálatot megerősítsük, miközben a fejlesztés politikát, amely hagyományosan történelmileg nagyon fontos az Európai Unió külső fellépésében, ezt is ha meghagyjuk erősnek. Sőt, ha lehet, elkerüljük azt, hogy a külpolitika játékszerévé váljon. Kasman, Mr. Bergman. Köszönöm szépen, Kasman úr, Bergman úr a szó. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, való igaz, hogy a biztoshoz tartozik majd az EDF e és a DCI is, és ez egy megfelelő lépés a megfelelő irányba. De hátralépést is jelent, a javaslat pedig nem annyira nemes, mint a főképviselő az Ashton javaslat szerint a bizottság egy menedzseri szerepet vállal, tehát nem a felelősségről beszél, hanem az ellenőrzésről, az iránymutatásról. Ez pedig teljesen mást jelent. A felelősség szót nem láttam ebben az anyagban, a biztosra vonatkozóan. Tehát ellenőrzés és iránymutatás, ez szerepel, de ez nem elegendő. A programozást a külügyi szolgálat végezné az Aston javaslat alapján. Ez azonban eléggé humályos, nem látszik ebből igazán, hogy eh, kiről is van szó. Ezen kívül zűrzavar van a javaslatban a felelősség és az autoritás között. Ez Ashton asszony személyében az autoritás azt jelenteni, hogy felelősség is tartozik hozzá, ezt hibának látom. Ezt 50 évvel visszavad bennünket, ezt mondhatjuk, amikor a fejlesztési politika a külpolitika eszköze volt, és most nagyon sok kritika illeti a fejlesztési politikát, hogy nem működik a segély, minden kudarcot van, de hát mi is ennek az oka? Az egyik legnagyobb oka az, hogy a fejlesztési politika, politikát sohasem vették komolyan. Nagyon sok diktátor hatalmon maradt, és a aggájaink nem a szegényekre vonatkoztak, és nem őket támogattuk, ezeket ö, figyelmen kívül hagytuk, és ezért a segélyek nem megfelelően működtek, vagy kevesebb eredményt hoztak. Nem szabadna visszatérni ehhez a helyzethez, amikor a diktátorok fontosabbak, mint a szegénység leküzdése. Nem. A külügynek nem szabad dominálnia a fejlesztési politikát, hiszen ez ellentmondásban állna a Lisszaboni szerződéssel. Egy jogi tanácsot is kértek, amely meghatározza azt, hogy az Ashton javaslatban valóban olyan dolgok szerepelnek, amelyek ellentmondásban vannak a szerződéssel. Na most a szolgálat bevétele önmagában, a e, szolgálat integrálása nem jelent kockázatot, hogyha a külügyi szolgálaton belül a biztosnak megvan a maga felelőssége. Ahogy a Michael is elmondta, a programozás területén a fejlesztési politika mind az öt fázisában így kell, hogy legyen, akkor semmilyen problémát nem látok. Hiszen akkor a fejlesztés és a külügyi szolgálatokat integrálni lehet. Akkor semmilyen kockázat nem húzódik ebben, de nem egyértelmű az autoritás kérdése, nem egyértelmű a felelősség kérdése, és így ez nem fog működni, ez csak konfliktushoz és a koherencia hiányához vezethet a politikákban. Brock és Verhofstadt kollégáink pontosan ezt próbálták megváltoztatni javaslataikban. Nagy örömmel látom, hogy az önök által benyújtott javaslat nagyon nagy eredményeket mutat az első lépésekhez képest. Esetleg kisebb kérdésekben még van eltérés, de alapvetően az önök javaslata az, hogy a biztos felelős, és a főképviselő pedig autoritással rendelkezik, és erre van szükség. Fontos, hogy a főképviselőnek kellő autoritása legyen, kellő ereje legyen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes biztosok akik neki dolgoznak, felelősséggel tartoznak. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, Szargentini asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsősorban javaslata azt mondja ki, hogy a külügyi szolgálat és a bizottság szolgálatai konzultálnak Eson asszony javaslat azt mondja, hogy a külügyi szolgálat és a bizottság szolgálatai konzultálnak. Ez a 3 per 2-es cikk az együttműködés fejezetben. A konzultáció is tetszik, de az S és D kollégám szavait ismételném, a felelősség is nagyon fontos. Ferosat és Brock urak jó irányba indultak. Értékelem, hogy Kesmerek úr és a szakbizottság javaslatait jelentős mértékben figyelembe vették, de fontos tudni, hogy a fejlesztésben ki a főnök, és milyen mandátuma van az EU-nak a fejlesztésben? Az ön szövegében felhozhatrésbak úr, szeretném látni, ahogy Eston asszony szövegében a Lisszaboni szerzés 208. pontjának tükröződését, hogy koherens legyen minden akció a fejlesztéssel, aminek célja a fenntartható ö, megszüntetése a szegénységnek ami tehát nem a szegénység fenntartható megszüntetését szolgálja, az nem felel meg a Lisszaboni szerződésnek. Ezt meg kell beszélnünk, különben nem veszünk komolyan a szerződést. Nem szeretnék jogi kérdésekről beszél, örülök, hogy más beszélt róla. Én inkább a politikai szándékról beszélnék. Az pedig az, hogy elsődlegesek a fejlesztési célok. Nem szabad kockáztatni, hogy a fejlesztést a külpolitikában használják fel, mert ez nem ugyanaz. Nem világos hogy Pibax úr hogyan ellenőrzi, hogyan bizonyosodik meg felőle, hogy a fejlesztési célokat végrehajtják Eston asszonyon keresztül, és így jut el a delegációkhoz, vagy világos a hierarchia. Ezt szeretném megtudni a bizottságtól. Brók úr és Verhofstadt úr nem vették át az egyik kesmerek javaslatot, ami az volt, hogy a vitákat hogyan rendezzék, mégpedig a bizottságban. Köszönöm szépen. Most pedig a szó Gerero úré. Presidenta, Elnök asszony, tény, hogy a csokoládé javítja a kedélyt. Hát sok csokoládéval kellett volna jöjjünk. Többször hallott hívtam Ferhofszát urat és Brok urat, mert az AFKO tagja vagyok. Szeretném, ha megcáfolnák azt a benyomásomat, hogy ma a legpesszimistábbak az összes alkalom közül vagy állnak a legmesszebb attól, hogy elfogadják a főképviselő vagy a bizottság javaslatát a külügyi szolgálattal kapcsolatban. Talán a diagnózisom nem teljesen téves. Azt hiszem, két veszély leser, leserkedik ránk. Ez derül ki Ferhofstadt úr szavaiból. Az egyik veszély az, hogy az EU külpolitikája külpolitikáját alapvetően a külügyi szolgálat végezze, de ez a biztonságra és a védelemre, a diplomáciára korlátozódik, és kimarad belőle a fejlődés, a szomszédság, a humanitárius támogatás. Azt hiszem, hogy ezt a kockázatot mindenképp el kell kerülni. A másik kockázat pedig az, hogy a fejlesztési politika nem játszik alap, a fontos szerepet az EU politikájában. Tehát visszatérünk a jelenlegi helyzetbe, ami nem egy lehetséges alternatíva, mert minden más megváltozik. Nem maradhatunk ott, ahol vagyunk a fejlesztési politikában, akkor, amikor az EU struktúrája, ambíciója megváltozik. Hogyan lehet elkerülni ezt a két veszélyt? Azt hiszem, hogy az az orientáció, amit bemutattak nekünk, teljesen megfelel. Nem szeretnék részletkérdésekbe belemenni, mert nem vagyok szakembere. Nos, hogyan lehet elkerülni ezt? Először is az EU külpolitikája ennek a szolgálatnak a működése integráló kell legyen. A különböző stratégiák, célok legyenek mind jelen. Ezeket meghatározza a főképviselő és a biztosok a fő képviselő vezeti a munkát, de részt vesznek a biztosok, akik a fejlesztéssel, szomszédsággal, stb. foglalkoznak. Amikor meghatározzák a külpolitika irányát, a, a célokat, az akciókat, akkor a biztosak is kiveszik a részüket ebből a munkából, a maguk területét ők dolgozzák ki. A ö, felelősség és az autonómia szintje, a ö, szomszédság, ö, a fejlesztés, a humanitárius segély ö, területén ö, a biztosok, a megfelelő biztosok területe lesz Feroszat úr egy olyan képet festetenénk, amelynek az elérését el kell kerülni. A biztosok határozzák meg a célokat, és ez közösségi politika, amelyet a költségvetés támogat el kell kerülni hát azt a lehetőséget, ami katasztrófa lenne a külpolitikának és a fejlesztési politikának is. A külpolitika nem lehet erős és koherens a fejlesztés nélkül, és vice versa. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony, amit hallottam eh, az első hozzászólóktól, eh, nem nyugtat meg. Vannak intézményközi különbségek, és elég kétértelmű a szolgálat státusza. Oda kell figyelni rá. Eston asszony terve jogos gyanút vett föl bennünk abban, hogy a fejlesztési, együttműködési politikára milyen szerep vár. Ezért emlékeztetni kell rá, hogy a külügyi szolgálat nem politikai szerv, hanem a főképviselőt segíti mandátumának teljesítésében. attól tarthatunk, hogy a különböző személyiségek versengenének, és ez kárra, és nem előnyére szolgálna a szolgálatnak. Az Európai Tanács a ő két helyettest akar kinevezni, és ezek a változó elnökséget tükröznék. A szociálisták és demokraták ezért nem támogatják, hogy helyettesek legyenek a politikai egyensúly biztosítása érdekében. Hogyha Eston asszony úgy döntött szimbolikusan, hogy az irodája a bizottságban legyen, Nos, ez a háromas funkció nagyon furcsa a bizottságnak az alelnöke, ezért a külpolitikát irányítja, de a bizottság elnökének nincsen alárendelve. Nem látom világosan a külügyi szolgálat és a bizottság kapcsolatát. Az új felépítésben, az új struktúrában mennyire fogják figyelembe venni a fejlesztési célokat, ami az ágazati politikákat illeti. Azt szeretné a frakciónk, la création du service extérieur. Les décisions politiques doivent continuer à être prises par la Commission. Tehát az Európai Bizottságnak, annak a parlamentnek és a tanácsnak kell döntést hoznia, hogy azt a Lisszaboni szerződés előírja. Bizonyos fokú következetes, következetességre van szükség a programozás és a végrehajtás tekintetében. Fontos, hogy a prioritások az illetékes biztos kezét is kössék, tehát a politikai célok és a helyi megvalósítás kézekezbe kell, hogy járjanak. Eston asszonynak tehát igaza van, a tanács Luxemburgban nem igazán tisztázta ezt a kérdést. Szeretnénk, hogyha ezt a megközelítést tisztában látnánk, hogy a közös kompetenciák hogyan alakulnak, az alelnök és a biztos ezt együtt nyújtják ebbe, tehát ezt a bizonyos javaslatot. Úgy gondolom, el kell gondolkozni, hogy a biztosra milyen szerep vár a humanitárius segényújtási biztosra. Ez nem politikai kérdés. az unió külső tevékenysége bizalmat kell élvezzem bizalmat a partnereink részéről és a polgárok részéről. Köszönöm a figyelmüket. Jetzt. Äh, meine Kolleginnen und Kollegen haben sich ja schon sehr ausführlich zu den Fragen geäußert, die uns in den Nagyon sok kérdésben elmondták már a kollégák a véleményüket nagyon sok kérdésben, amelyekkel foglalkoztunk az elmúlt hetekben a külügyi szolgálat kapcsán. Két rövid megjegyzésem lenne, egy pár rövid megjegyzésem lenne, csak hogy ne húzzuk tovább a, az ülést. Az egyik, hogy miért vannak agályaink? Miért aggódunk amiatt, hogy a fejlesztési politika nem fog működni a külügyi szolgálat égisze alatt. Nos, láttuk ezt az Európai Beruházási Banknál, banknál is, hogyha nincsenek külön, konkrét szegénységleküzdési célkitűzések, akkor nem lehet megvalósítani a politikákat, és az Európai Beruházási Bank is egy alapvető dilemma, egy funkcionális dilemma elé kerül. Ezt csak akkor lehet föloldani, hogyha a bank tulajdonosai leülnek, tárgyalóasztalhoz ülnek, és ezt megoldják. Én úgy érzem, hogy a külügyi szolgálat égisze alatt, hogyha ez alá kerül a fejlesztési politika, akkor nem fog működni. Második megjegyzésem. Hogyha megnézzük a tanulmányokat, a jelentéseket ebben a témában, ahol utalnak a 208 per 1-es bekezdésre az Eston javaslatban, utalván arra, hogy ez az Európai Unió működésével ellentétes, illetve annak szabályait sérti. A fejlesztési együttműködés, hogyha azt akarjuk, hogy a fejlesztési együttműködés megfelelően működjön középtávon, és valóban ö, sikerüljön leküzdeni a szegénységet, nos, ö, a szerződés amely ugye kötelező érvényű, primér szabály, meghatározza ennek a módját. Nem lehet tehát bizonyos dolgokat megváltoztatni, anélkül, hogy a szerződés nem változtatnánk meg. Ide tartozik a fejlesztési együttműködés, illetve azt, hogy ezzel hogyan foglalkozunk, hogyan bánunk. Mr. Görens, you have the floor. Köszönjük, Görens úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, Elmar Brokkot és Guy Fervazot. Én is szeretném időzölni körünkben. Nem sokára a probléma lényegére, lényegére térek. az AFET-be kellett menembe mutatni egy jelentést. Lehet, hogy valamit nem hallottam. A Financial Tools rubrikára szeretnék kitérni. Szeretnék véleményt kapni Brock és Verhofstadt úrtól. A mi módosítónk azt mondja, hogy a tervezés legfelsőbb szinten a főképviselővel és az illetékes biztossal hagyandó jóvá. Ez megfelel a józan észnek mi a célja a külpolitikának, a nagyobb láthatóság és a szinergetika keresése, szinergia keresése. Márpedig szerintem a módosítónk nem ennek, nem szól ennek ellene, koherenciát kérünk. Ez az átláthatósággal és a szinergiával összefér. Hogyha implicite benne van, akkor miért nem mondanánk ki explicite is? Mert a gyakorlatban úgysem működhet másként. Hogyha szinergiát keresünk, akkor megfelelő eszközök kellenek hozzá. Hogyha nem ugyanaz a szolgálat, mint Pibelx úr alatt, vagy Georgieve asszony alatt, akkor már kakofónia alakul ki. Ezt el kell kerülni. Gi, azt hiszem ebbe az irányba ö, szólt. Ö, kérem, hogy formálisan is ugyanazt az álláspontot foglalják el, ö, mint ö, mi. Így az Európai Parlament, az Európai Parlament hangja erősebb lenne. Köszönjük, Keller asszony. Um, this noon we had an interesting Ma délben egy érdekes vitát folytattunk, nem a bizottságban, hanem más körökben az Európai Külügyi Szolgálatra, illetve Christopherson úr is jelen volt, aki Ashton asszony egyik tanácsadója volt a külügyi szolgálat témájában. Nos, félelmetes volt ez a vita, ez az eszmecsere, azért, mert úgy tűnik, hogy a politikai koherencia területén, a fejlesztés témájában semmilyen gondolatok nem merültek fel, illetve a donor koordináció val kapcsolatos erőfeszítések terén sem nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne meggyőződni arról, hogy a partner országok továbbra is vezető szerepet töltenek be, vagy hogy ezt hogyan lehetne továbbvinni, fejleszteni. Nem voltak válaszok. A 208-as cikkely volt az egyetlen konkrétum a politikai fejlesztési, a fejlesztési koordináció témájában, tehát sajnos nem hiányzott a koherencia. Félelmetes volt az is számomra, hogy nem volt senki a csapatban, aki, aki a fejlesztéssel foglalkozott volna, nem tudták meghatározni, hogy a fejlesztési politika hogyan fog kinézni. Persze jó, hogyha ötletek vannak, és az is hasznos, hogyha kívülről is kapunk ötleteket, illetve segítséget, Na de hát meg kellene hallgatni azt, aki szaktudója, szakértője ennek a területnek, aki tapasztalt, és meg kellene hallgatni az elmúlt évtizedek fejlesztési tapasztalatait, illetve a fejlesztési érdekeket nagyon erős lobby képviseli, ezek azonban néha eltérnek az Európai Unió érdekeitől. És nem úgy nem tűnik úgy, hogy ezeket valóban meghallgatják azok, akik kialakítják a politikát. Tehát a javaslat kapcsán már fölmerültek kérdések, már fölmerültek aggályok. Az Estonasszonynal való tárgyalások során az ő anyagáról lesz szó, nem pedig az önök anyagáról. Tehát fönnmarad az a kérdés, hogy melyek a prioritások önök számára, melyek azok a területek, ahol azt mondják, hogy már pedig kitartunk ezek mellett, és ezekből nem engedünk vagy esetleg megváltoztathatják a, a pozíciójukat bizonyos kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm. Mindenki, aki akarta, aki akart hozzászóltott, most azért a, újra a bizottságnak, majd Brock úrnak és Verhofstadt úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Parancsolja. Thank you, Madam Chair. Uh, very briefly, because we don't want to take Köszönöm, elnök asszony. Csak röviden. Egyetértek azzal, amit Gerero úr mondott. A fejlesztéspolitika és a külpolitika szorosan összefüggnek. A javaslat célja pont az, hogy a dinamika, az együttműködés jobb legyen, hogy ne eszközvezérelt, hanem politika vezérelt legyen mindkét terület. Második megjegyzésem. Azt hiszem, a, vit néha, a vitát néha félrevitte az, hogy a külszolgálatot intézménynek vagy politikai testületnek vélik. Nem, ez csak egy szolgálat, ahogy a neve is mondja, külszolgálat. Eh, a főképviselő, az alelnök vezeti a fejlesztéspolitikában, pedig a fejlesztéspolitikai felelős eh, biztos alá is tartozik mikrofonon kívül e, érthetetlen bekiabálás. Folytatja a hozzászóló, a 8-as cikk, hogy Bergman úr felvetésére reagáljak, az közvetlen, a úgy fogalmaz a 8-as cikk, hogy a közvetlen felügyelete alatt. Tehát a fejlesztéspolitika ért felelős biztos közvetlen felügyelete alatt és politika irányítása alatt működik. Ugyanebben a 8-as cikkben, amikor a tematikus programokról beszélünk, akkor a közvetlen felügyelet nem is szerepel, felügyelet van, de nem közvetlen. Szavakkal játszunk. A programozások, az országstratégiák megindítása, mindez. Most először, ahogy azt elmondtam, a fejlesztéspolitikai biztos felelős a programozásért és a végrehajtásért is egy személyben. Most először, korábban ez két felé oszlott. Most először tehát ez egy kézben összpontosul. E tekintetben tehát a szerepek, Bibax szerepe és felelőssége a külszolgálat technikai erőforrásainak felhasználása tekintetében, hogy az említett feladatokat ellássák, egyértelműen le van fektetve. A, tegnap a politikai megállapodásban a tanács kizártanak a lehetőségét, hogy kvázi vagy nem kvázi politikai helyettese legyen a főképviselőnek, tehát ez a helyettes vagy deputy eh, gondolatjavaslat elvetésre került tegnap a tanácsban. Ferhastat úr beszélt a 21-es eh, cikkről, Hogyha ez jogellenes, akkor azt valahogy bizonyítani is kell. Ez ügyben azt hiszem, hogy nem feltétlenül vagyunk ellenkező oldalon. Negyedik megjegyzésem. A szakpolitika formálás, amelyet Pibalgs úr végez, és a végrehajtás, amit szintén Pibalgs úr végez, egy másik cikk Eh, kimondja, hogy a politikai iránymutatást a delegáció vezetők a harmadik országokban az illetékes biztosoktól kapják a utasításokat. Ebben az esetben eh, eh, tehát minden területen az illetékes biztostól is, és a főképviselőtől is kaphatnak instrukciókat. Végül a szegénység elleni harc és a politikai koherencia kérdése az ország stratégiai programok és a nemzeti indikatív, indikatív programok beszélnek erről. Hogyha ez nem egy fejlesztéspolitikai célnak megfelelő, akkor ezt megállíthatják. De még egyszer mondom, Pibax biztos úr teszi a javaslatot, a kezdeményezést, és a parlament gyakorolja a parlament demokratikus felügyeleti jogát. A, remélhetőleg ezt az utolsó kormányközi eszközt is sikerül majd költségvetési formába önteni. Köszönjük, mondja az elnök Brok úrnak, adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, Elnök úr, néhány megjegyzésre hagy reagáljak. A külszolgálat, ahogy azt többen mondták, egy közös cél érdekében két különböző jogalap alapján próbál két szabotikát egyhető alá hozni. A közös kül- és biztonságpolitika, amely eddig tanácshoz tartozott, és a külügyi felépés, külső felépés az, ami most egy szolgálaton belül egyesül. Az Európai Bizottság képviseli az Európai Uniót a külvilág felé. Ez egyértelmű. Az Európai Bizottság az első frontvonal tulajdonképpen, ez egy szolgálat, egy külszolgálat, nem egy testület, nem egy intézmény, nem hoz döntéseket, de facto nem, áll, nem úgy áll fel szervezetileg, hogy a döntéshozatali eljárást átvehetné, nem az Európai Bizottság egy szolgálata lesz ez. Az e- a biztossal kell együtt dolgoznunk, és a korábbi javaslatoknál egyértelműbben fektetük ezt most le Ferhofstadt a jelenlegi dokumentumunk jelenlegi változatában. Ez roppant fontos, kollégák. Az Európai Bizottság, eh, hogyha valamilyen eh, konfliktus alakulna ki, végsősorban mindig a bizottság a felelős. Ashton Báronő, aki az Európai Bizottság tagja, felelős azért, hogy szakpolitikai következetességet biztosítson. De, hogyha ezt a szakpolitikai koherenciát biztosítva egy konfliktus alakul ki a, a két biztos között, akkor a biztosok kollégiuma az utolsó fórum, amely döntést hoz. Eston bárónő nem hozhat úgy döntést, hogy azt a kollégium nem hagyta jóvá. Kesmen úr arról beszél, hogy nem szereti a helyetteseket, helyes, jogos is, ő valószínűleg még a pápa helyettesét sem szeretné. De egyértelművé kell tennünk, amit Berman úr is elmondott, Hogyha össze ha egy konfliktus eh, hatáskörű konfliktus alakul eh, ki, akkor a biztosok kollégiuma az, ahol döntés születik, kivéve a biztonság eh, politikát, ahol a tanácsnak természetesen megmarad a hatásköre. A főképviselő, alelnök asszony nem csinál egyedül fejlesztéspolitikát, ha vannak kötelező érvényű döntések, akkor ezt ő nem egyedül teszi, mindig a biztosok kollégiuma a alkotásban a bizottság részéről az utolsó fórum, tehát a kollégiumban kell többséget biztosítani, megnyerni a biztosok többségét egy javaslat számára, most is így folyik ez. Nem változik. Ami ami a veszélynési láncot illeti, ha mindenki úgy érzi, hogy neki is hozzá kell tennie valamit, neki is csinálnia kell valamit, akkor a Fontos, hogy a delegációvezetők a harmadik országokban közbe avatkozzanak. Vegyünk egy olyan esetet, amely nem is került említésre. Mondjuk a kereskedelmet. A kereskedelemért felelős biztos. Egy olyan utasítást ad, amelyet a delegáció vezetők nem hajtanak végre, akkor a kollégium, a biztosok kollégium dönti el, hogy kinek kell végrehajtani az utasítást. Ugyanez működik, ugyanígy működik ez eh, Németországban is. Hogyha a kereskedelmi atasé és a miniszter között nem működik megfelelően a folyamat, akkor mindig a kabinet fogja a végső szót. Kabineti lesz a végső szó. Egy külszolgálat karikatúrája lenne ez, ha nem így lenne. Káosz, teljes káosz lenne, a legalacsonyabb beosztású embereket küldené mindenki Brüsszelbe. Ezt senki sem akarja, ugye? nem vagyok túlságosan pessimista. Szerintem a külszolgálat nem feltétlenül lesz egy kudarc. Lássuk ezt más szemszögből. Hogyha magát a szolgálatot vizsgáljuk. Vannak a külszolgálatnak olyan eh, részei, amelyek eh, Eh, nem mindig a bizottság alá tartoznak, néha a, a tanács, néha a parlament eh, vezetési lánc tekintetében alá esnének. Azt hiszem, hogy ebből le kell vonni a megfelelő következtetést. Hogyha koherent szakpolitikát akarunk követni, hogyha válságkezelésben felnőttként akarunk viselkedni, akkor nem például nem csak bizottsági, vagy nem csak katonai szakértőket kell a válságkezésből bevonni, a katonai fellépés és a beavatkozás nem mindig ugyanaz, tehát ez egy kiváló lehetőség arra, hogy ez irányban előre lépjünk. az EIB-vel, illetve a programozással kapcsolatban. Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi a politikai, mit akarunk politikailag elérni. Itt mind, Lisszabon ilyen szempontból csak egy keret, hogy egy eszköz, a politikai többség diktálja azt, hogy hogyan használjuk ezt. Bizonyos politikai célokat eh, nem tudunk, nem, nem lehetnek kőbevésett eh, politikai célok. Van elsődleges joga az Európai Uniónak, de a választások diktálják eh, a végeredményt. Nagyon rövid leszek, elnök asszony, mert Brock úr már jól elmagyarázta a javaslatunk logikáját. Minden a biztosok kollégium elé kerül, hogyha valami vita alakul ki a fejlesztési politika végrehajtásában. Továbbra is úgy hiszem, hogy Eszon javaslatának nagy hátránya, hogy inkoherensé teszi a rendszert, mert a földrajz és horizontális kérdéseket elvágja. Ugyanaz a szolgálati út, ugyanaz a hierarchia van, de a külügyi szolgálat külön egységet képez. Először történik így a köcsvetésben. Normál esetben az EU minden akciója a hármas szekcióban van, a közösségi szekcióban, a bizottsági fejezetben. Brock úr és én most azt a harcot vívjuk, hogy megváltoztassuk ezt, és azt mondjuk, hogy ha specifikus garanciákat akarnak adni, mert külön kompetenciák kellenek, ahhoz nem kell teljesen megváltoztatni a költségvetést. nem kell a DEVE főigazgatóság alá kerülni ehhez. Azt hiszem fontos a harcot folytatni ebben a kérdésben. Hallottam sokaktól, akik értenek az ilyenhez, és a bizottság tagjaitól sok kételyt. Azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a azzal kapcsolatban, hogy milyen lett a végeredmény a bizottságban. Egyesek azt mondják, hogy a parlament csak folytassa, nyugodtan kérdőjelezze meg a döntésünket idézőjelben. Most már a parlament fogja a bizottság érdekeit megvédeni. Nem először történik így. Talán jobb, mintha fordítva lenne. Másrészt a 208-as cég benne van a szövegben. Ezt kérték. A lényeg az, hogy gyorsan lehessen megtárgyalni a módosítókat, amelyek az Affettől, Afkótól származnak, és amelyek a 208-as szikre vonatkoznak. Az világosan kimondja, hogy milyen a kapcsolat az EU külpolitikája és az EU fejlesztés és együttműködési politikája között. Néha nem vetünk át egyes gondolatokat, például amikor azt írjuk a szövegünkben, hogy a hogy külügyi szolgálat és a bizottság érintett szolgálat. Szerintünk nincsen különbség, mert a külügyi szolgálatban benne van a deve összes szolgálata is, a biztossal együtt, és a fejlesztési biztos része ennek a rendszernek, amelyet irányít a főképviselő. És amikor ellentmondás van a kettő között, akkor a bizottság foglalkozik az ügyjel. Köszönöm szépen, Kasman úr szeretne még következés levonni. Krótko, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos. Szeretnék szívből köszönetet mondani azoknak, akik szóltak, akik részt vettek a vitában. Nagyon fontos ez a téma. A jelentéstevőknek szerintem nagyon pozitív a véleménye, mert arról számoltak be, hogy konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a külszolgálat nem intézmény lesz, nem kvázi intézmény, mert erre nincsen alap a szerződésben, mivel nem intézmény lesz, nem is lehet szó arról, hogy a biztosok szerepe csökkenjen, sem pedig a fejlesztési politikái. Ettől tartottunk a leginkább, ami pedig a fejlesztési politika szintjét, rangját illeti, na szerintem ez garantálva van, megmarad ennek a szintje. Remélem, hogy a Oui. Pour être clair, pour... Csak hogy teljesen világosan szóljak, hogy ne legyen E, félreértés. Kiindulhatunk-e abból a gondolatból, hogy Guy és Elmar e, átveszik a mi ö, e, módosítóinkat ö, DV Financial Tools címen. Gyakorlatilag teljesen egyet értenek velünk, tehát kiindulhatunk-e abból, hogy egyet értünk ebben a kérdésben. Nincs nagy különbség az önök szöveg és a mi szövegünk között. Elolvastuk a két szöveget. Amit hozzátesz az az, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy külügyi szolgálat, önök hozzáteszik, hogy és a bizottság szolgálatai. De hát ez benne van a külügyi szolgálat. A kiinduló pontunk más, mint estané. hogyha szükséges ezt módosítani, megtesszük. Másik pont pedig a Europe Aid továbbra is a végrehajtásért felelős. Itt szerintem semmilyen kétség nincs. Harmadik pont, amivel kapcsolatban semmilyen kételj, hogy a bizottság dönt. A grémiumé az utolsó szó. Szerintem ő semmilyen félreértés nincsen, Sárla. Köszönöm szépen az összes kollégának, Brock úrnak, Ferhofstadt úrnak, hogy ránk az időt. Van még egy pont, Berman úr So maybe we can meet to find a... Talán a koordinátok ülését majd megfelelő időpontban megtarthatjuk. Köszönöm. Az ülést berekeztem.